bonjour et bienvenue. Jó napot kívánok mindenkinek, és üdvözlöm a Fejlesztési Szakbizottság rendezvényén önöket. Egész nap az élelmiszerbiztonság a témánk. Először is elfogadjuk a napi rendet. Kérdezem, hogy van-e ellenvetés, van-e megjegyzés a napirend tervezettel kapcsolatban? Nincs. Akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Most pedig szeretném megnyitni a nyilvános meghallgatásunkat. Nagyon sok szakértőt, neves szakértőt hívtunk meg erre a meghallgatásra. Mindenkinek nagy-nagy köszönet, és nagyon nagy köszönet azoknak, akik messziről érkeztek, azért, hogy itt lehessenek velünk a mai napon. Van egy programváltozás. Rudolf Poncel, aki a kettes panelben vett volna részt, sajnos nem tudott eljönni, de írásban megvan a beszámolója, és a civil szervezetekkel fog foglalkozni ez a kérdés, ez az előadás. Egyébként az élelmiszerbiztonság kérdése nagyon-nagyon fontos, és sajnos nagyon aktuális. Ezért döntött úgy kivételesen a mi szakbizottságunk, hogy egy teljes napig tartó meghallgatást szervezünk. Reméljük, hogy így részleteiben, mélyében meg tudjuk beszélni ezeket a nagyon komplex és nagyon ellentmondásos témákat. A jelenlegi humanitárius válság, amely Afrikát érinti, és most már 13 millió embert tényleg nem csak, hogy sürgősen megoldást kell találni ennek a 13 millió embernek a problémájára, hanem mindenképpen általános megoldást kell találni a világ ezen területén az élelmiszerbiztonság kérdéseire, és az éjség felszámolására. Ezért október végén úgy döntött a szakbizottságunk, hogy elmegyünk a helyszínre, fölmérjük a helyzetet, és értékeljük az európai támogatásnak a hatását. Ma nem csak a jelenlegi válsággal foglalkozunk, hanem próbálunk koncentrálni a strukturális kérdésekre az élmiszerbiztonság szempontjából, és megvizsgáljuk, hogy közép és hosszú távon milyen lehetséges politikai válaszokat tudunk adni ezekre a kérdésekre. Szeretném hangsúlyozni, hogy a meghallgatást úgy szerveztük, hogy a lényeg a vita és az eszmecsere legyen. Ezzel az eszközzel próbáljuk megoldani azt, hogy ne csak a tagok kaphassanak szót, hanem a többi résztvevő is hozzászólhasson, föltessen kérdéseket a szakértőknek. Ezért már most is szeretném előre kérni, hogy a felszólási időt tartsák tiszteletben Mindenkinek nagyon sok mondani valója van, ezt megértem, de az is nagyon fontos, hogy mindenki szót kaphasson, úgyhogy ezzel tartsuk tiszteletben azt, hogy mindenki megkaphassa a felszólási lehetőséget. Szeretném a szekció, a bevezetőnek a két résztvevőjét bemutatni. David Nabarro úr, ő az ENSZ főtitkár különleges képviselője az élelmiszerbiztonság és az élelmezés témájában, és ugyanakkor magas szintű koordinátora a élelmiszerbiztonsági task force-nak. Ő azzal fog foglalkozni, hogy milyen globális választ lehet adni az élelmiszer válságra. Mamadou Sissoko ül a másik oldalomon. Ő a nyugat-afrikai vidéki gazdák és gyártók szervezeti hálózatának az elnöke. Ő is az élelmiszerbiztonsággal és a szükséges szakpolitikákkal fog foglalkozni. De mielőtt átadnám a szót nekik, Éva Zsoli asszony, szakbizottságunk elnöke néhány bevezető szóval fog élni. Úgyhogy át is adom a szót 5 percre Éva Zsoli asszonynak. Köszönöm. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Fontos ez a nap számunkra, a Fejlesztési Szakbizottság számára, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy az élelmiszerbiztonságnak a kérdése az egyik legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell. Amikor úgy döntöttünk, hogy megszervezzük ezt a meghallgatást, akkor felmértük, hogy Afrika szarván milyen éhünség helyzet alakult ki, és Sajnos meg kell, hogy állapítsuk, hogy kivételesen súlyos jelenleg az élelmiszerellátás helyzete. Az élelmiszer kérdések szorosan kapcsolódnak a kőolaj magas árához, a klímaváltozás témáihoz, hiszen ez nagyon negatívan érinti a fejlődő országokat, és hozzájárul ahhoz, hogy bizonytalan az élelmiszerellátás, ez gyakorlatilag már állandó jelenségé vált. A 2008-as élelmiszerválság miatt 5 millió ember került szegénységbe, és a 2010. júniusban kezdődött élelmiszerválság plusz 44 millió embert sújtott a szegénységgel. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Franciaország lakosságának megfelelő az a népesség, aki napról napra meg kell, hogy küzdjön a napi betevő kenyérért és az előrejelzések sem optimisták sajnos. Ez nem véletlen, és felelősségünk jelentős. Annélkül, hogy elébe mennék a mai nap következtetéseinek, engedjék meg, hogy néhány témát föl említsek, azért, mert szeretnék én is hozzájárulni, hogy gyümölcsöző legyen az eszmecsere a mai napon. Az Európai Unió politikája szorosan kapcsolódik általában a, szak, a fejlesztési szakpolitikához. A általános fejlesztési támogatás, mezőgazdasági támogatást hogyan tudjuk támogatni ezeken a területeken, ha egyszer a G20-ak gyakorlatilag a belső hazai mezőgazdaságokat helyezik előtérbe. Megfelelő élelmiszer stratégiát kell kialakítani, és elsősorban az, ezek az országok sajnos a helyi lakosságot helyezik előtérbe. Új eszközöket kell, hogy felállítsunk az érség elleni harcban. Két rányi eszközre van szükség, foglalkozni kell a széndiokszid kibocsátással is, a spekulációval is, és nagyon fontos lenne az élelmiszerbiztonság előtérbe helyezése. Hogyan tudunk plusz 70% élelmiszert előállítani, hiszen ennyire van szüksége a 2050-re már 3 milliárd lakosa rendelkező országnak és mindezt úgy kell megoldani, hogy a, nem szabad tönkretenni a helyi termelőket, és előtérbe kell helyezni a helyi termelést. A fejlesztési politikánk keretei között folyamatosan figyelembe kell vennünk a támogatott országok érdekeit, kereskedelmi, agresszív kereskedelmi ö, politikánkat föl kell adni, és a helyi piacot kell előtérbe helyezni. A jelenlegi helyzet nem elfogadható a jövőben, nem sikerült a spekulációt megelőznünk és megakadályoznunk az, éle, az mezőgazdasági alapanyagok területén. A spekulátorok az élelmiszer termékek piaca felé fordultak, kihasználják az árak volatilitását, és a feltörekvő gazdaságok területén súlyos problémát okoz az exportáló országok esetében is, hiszen növekszik a, emiatt a igény az élelmiszerekre általában, illetve az, ezekre a termékekre. Pénzügyi lobbik állnak ezek mögött, és nem igazán az európai piac szabályozása van e mögött. Ezért egy strukturális egyenlőtlenség alakult ki, fölborult az egyensúly, és ez is hozzájárul jelentősen az élelmiszerellátási problémákhoz. Az európai mezőgazdasági szakágazat lehetővé tenné, hogy az egész világot ellássuk. A legnagyobb termelők fejlődnek, viszont a kicsik nehéz helyzetbe kerülnek, romlik a föld, a talaj minősége, a biodiversitás csökken, és fokozódik az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az közös agrárpolitika reformja során úgy kell eljárnunk, hogy koherensek legyünk a fejlesztési politikánkkal. Hipokrita jelenlegi politikánk, ez nem fenntartható, az élelmiszerbiztonság miatt és a klímaváltozás elleni harcban nem tarthatjuk fenn a jelenlegi szakpolitikákat, hiszen eh, jelentős mennyiségű szója importtól függenek ezek az országok, az ökoszisztéma föntartása rendkívül fontos lenne számunkra. Ezért radikálisan változtatni kell az előállítási módokat vertikális reformfolyamatra van szükség, hangsúlyozni kell az agroökológiát, ami lehetővé teszi a termelést, a termelékenységet, de ugyanakkor figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, és figyelembe veszi, felhasználja az új technológiákat is. Etiópia példája borzasztó az élelmiszerellátás megszűnése gyakorlatilag bizonyos régiókat válságrégiónak és humanitárius sürgős megoldást igénylő területnek határozott már meg az ENSZ. Líbiában azt láttuk, hogy Malival kapcsolódik össze az ő rendszerük, és Katafi több millió hektáros területet vásárolt meg a saját céljaira. Az európai társaságok több ezer hektáros területtel rendelkeznek ezekben az országokban. És a csak azért úgy használják ki ezeket a területeket, hogy alapanyagot gyártsanak az európai országok számára, és mindezt felhasználják a klímaváltozás elleni harc során. Mindezeknek az előállítása olcsóbb, mint magaknak a növényvédőszereknek az előállítása. A fejlődő országokban is nagyon fontos, hogy milyen a szakpolitika. A megújuló energiák, a kapcsolatos szakpolitikát át kell tekinteni és felül kell vizsgálni. Az éjség által sújtott területeken mindenképpen fontos a változások bevezetése az Európai Uniónak, rendkívül fontos szerepe van ezeken a területeken, azért, hogy valóságos élelmiszerbiztonság, élelmiszer igazságosságot alakítsunk ki, és ez nagyon fontos Európa és a világ jövője szempontjából. A mai nap az első olyan lépés, amit a jó irányban megteszünk. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, Zsoli asszony. Navarro úrja szó. 10 perc. Először is meg szeretném köszönni a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, és Banki Munt, az ENSZ főtitkárát képviselhetem személyemben ezen a nagyon fontos közmeghallgatáson amely az ENSZ által elfogadott nagyon fontos határozat hátterében történik. Éva Zsodi jelentő szerepét ki szeretném hangsúlyozni ebben a munkában. A felszólalásomban világosá vált, hogy mélyen érti ezeket a kérdéseket. Sokan vannak itt a hallgatóság között, és itt a pódiumon is többek között Mahamadou Sissoko kollégám, akik mindig fáradhatatlanul az ügyért harcoltak. Világméretű kérdésről van szó. Az elnök asszony által tehát nagyon fontos kijelentések kihangsúlyozzák, hogy a fejlődő országokban tett lépések gyakran politikai döntésekre vezethetőek vissza, melyeket Európában, vagy Észak-Amerikában, vagy más OECD országokban hoztak. Nem feltételezhetjük, hogy az élelmiszerbiztonság kérdése és az emberek jóléte a szegény országokban kizárólag tőlük függene, vagy az ő kormányaiktól függene. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az európai parlamenti képviselők komolyan vegyék ezt az ügyet. Az elkövetkező rendelkezésemre álló 8 percben betekintést szeretnék abba adni, milyen előfeszítéseket teszünk azért, hogy meglássák, milyen komplexek ezek a globális kihívások, és fel szeretném mutatni, hogy milyen utakon, módon lehet előbbre jutni ezekben az egyes kérdésekben. Minden területen természetesen politikai döntéseket kell hozni. Nem könnyű kérdések ezek, nem könnyen megoldható kérdések ezek, éppen ezért úgy gondolom, hogy feladatom abban rejlik, hogy az Egyesült Nemzetek rendszerének elemzését önök elé tárjam a politikai döntések tekintetében, különösen a 2008-as időszak óta, amikor az élelmiszer árak magasba szöktek. Először is beszélek arról, hogyan elemeztük a helyzetet. Egy dokumentumban a globális élelmiszerbiztonság magas szintű munkacsoport átfogó akcióterve. Ez a dokumentum, amely a dokumentum címe, ebben írtunk az elemzésről. Nem csak az élelmiszer és az élelmiszer termelésre koncentráltunk kizárólag, hanem az emberekre és a népekre, illetve arra, hogy hogyan férnek hozzá az emberek a szükséges élelmiszerhez, de nem csak a gabonához, hanem az fontos tápláló értéket tartalmazó élelmiszerekhez hogyan férnek hozzá stabil, kiszámítható módon. Nem csak az élelmiszer való hozzáférésről van szó, hanem az emberek, az mezőgazdaságból élők megélhetéséről van szó. Itt a gazdálkodókról és a feldolgozókról, a kisléptékű feldolgozókról beszélünk, és azt is megvizsgáltuk, hogy az élelmiszer előállítás hogyan befolyásolja a terület, a levegő és a víz környezeti eh, tulajdonságait, fenntarthatóságát. Radikálisan megváltozott a nézőpontunk, az élelmiszer biztonsága már nem csak a teljes termelési mennyiséggel értelmeződik, hanem a kontextusra is kitekintünk, amelyben előállítják az élelmiszert. Az emberekre kitekintünk, akik előállítják, és azokra, akik fogyasztják, és kitekintünk az éghajlati változásokra. Sokkal inkább koncentrálunk most már a változatokra, tehát nem csak a gabonára, hanem a um, hüvelyesekre, a zöldségesekre és a gyümölcsökre is figyelünk, és az állattartás kérdéseire, és főleg a kis léptékű állattartásra, és megvizsgáljuk, hogy az erdészetben és a halászatban mi történik. Megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek mellett dolgoznak a mezőgazdasági gazdálkodók és a mezőgazdaságban alkalmazott munkatársak. Összességében azt mondhatjuk, people matter, azaz az emberek számítanak, amikor megvizsgáljuk a helyzetet, és a kis léptékű vállalkozások, a kis gazdaságok számítanak, a nők szerepe is számít. Nagyon fontos tehát, hogy a kis gazdaságokat, a kis feldolgozókra koncentráljunk, és elemzésünk során a természeti erőforrások fenntartásának szempontja is érvényesül. És így a fenntarthatóság általános elve érvényesülhet. Nos, ez az újragondolkodás sok fejlődő országban és regionális szervezetben megtörténik. Kik a szereplői ennek a térségnek, ennek a szcénának természetesen a nemzeti kormányok, de a nemzeti kormányok már nem dolgoznak kizárólag egyedül. Vagy nem csak egy-két hangos lobbista befolyásolja őket. Most már látjuk, hogy a kormányok a civil társadalommal is, például a Right to Food mozgalom képviselőivel, gazdálkodói szervezetekkel dolgoznak együtt, és olyan cégekkel is, akik szintén úgy gondolják, hogy feladatuk a fenntartható növekedés fenntartása a Comprehensive Africa Agricultural Development Program is egy nagyon fontos szerepet játszik, tehát az átfogó afrikai fejlesztési program. Ezen felül pedig nagyon fontos partneri kapcsolatok jönnek létre a civil társadalom, a cégek és a kormányok között a PPP, de a PPP-t mást jelent a People Public Private, tehát az emberek, a köz és a magánszféra együttműködése, az emberek és a szféra együttműködése. De hogyan működhet ez az új szféra? Nos, csak úgy működhet, hogy ha új módon kezdünk el gondolkozni, dolgozni, és ez nem azt jelenti, hogy újabb szervezetek jönnek létre, újabb cégtáblákkal, újabb pecsétnyomókkal, nem, sokkal inkább partneri kapcsolatokat kell létrehozni, amelyek elszámoltatható módon dolgoznak, amelyek bevonják a politikusokat, parlamenti képviselőket, de ugyanakkor a gazdálkodókat, a fogyasztókat, és a kis és középvállalkozásokat, valamint a kereskedőket is az együttműködésbe, de úgy, hogy mindig az embert tekinti a figyelem, tartja a figyelem homlok terébe, és mindig az alapjogokra figyel. Utopizmus ez lehet, de ugyanakkor az elszámoltatható demokratikus kormány szempontjából csak így lehet előre haladni. És Ázsiában, Afrikában, Latin Amerikában és Kelet-Európában egyre inkább új megközelítés tanúi vagyunk az élelmiszer biztonság és az élelmiszer minőségbiztonság tekintetében. Radikális változás történt az OECD országokban az eltúlt 40 évben, Észak-Amerikában és Európában főleg, és nagy lehetősége van a fejlődő országoknak abban arra, hogy a fejlett országok által elkövetett hibákat kikerüljék. Egyszerűen ezt a fázist kikerüljék. Ezért tehát a döntéshozók és a parlamenti képviselők számára az a feladat jelenik meg nem csak a fejlődő vagy a szegény országokban, hanem a gazdag országokban is, hogy felismerjék, hogy közös felelősséggel tartoznak. Ez pedig azt jelenti, hogy megfelelő politikai perspektívát kell alkalmazni, és ezzel kell kezelni a nagy kérdéseket, nyitott kérdéseket. Beszélünk, beszéljünk először a kereskedelemről. Nos, a nemzetközi kereskedelem sok nyitott kérdést hagy, amelyet a dohai tárgyalási fordulóban nem lehet megoldani, továbbra sem, de ugyanakkor a helyi kereskedelem és a regionális kereskedelem is sok problémát okoz, a regionális kereskedelem ugye a kereskedelmi tömbök között. Ezekről a kérdésekről pedig nem a WTO-ban kell dönteni. A következő kérdés, hogyan működnek a piacok? pontosan tudjuk, hogy az élelmiszerrel való ellátás csak akkor javulhat, hogyha elfogadható áron mindenki számára hozzáférhető helyi piacokon az élelmiszer, azonban a mezőgazdasági politikában ez nem mindig jelenik meg, hiszen a piacokat a politikai intervenciónak nem tartják fontos területének. Más viszont, hogyha piacokat nem, fej, nem fejlesztjük, nem lesz változás. Mi történik az érték eh, hozzáadás területén? Um, a megfelelő, az a szövetkezetek és a termelői szervezetek által megszervezett gondos élelmiszer szállítás és tárolás javíthat a helyzetem. Milyen szerepet játszanak a nők a mezőgazdaságban? El kell ismernünk, hogy a nőknek nagyon nagy szerepük van a mezőgazdaságban, akik meg kell, hogy osszák az idejüket család és egyéb feladataik között, Éppen ezért egy sokkal tisztességesebb mezőgazdasági rendszerre van szükségünk, ahol a nők kérdésére sokkal inkább koncentrálunk hányadán állunk a land grabbinggel, tehát azzal a jelenséggel, amikor országok vagy befektetők felvásárolják a területeket. Látjuk, hogy afrikai kormányok már döntöttek úgy, hogy ők döntenek arról, hogy a működő tőkebeáramlás hogyan működjön az országokba, biztosítandó, hogy a kisgazdaságok, a kisgazdálkodók megfelelő infrastruktúrával rendelkezzenek, és ilyen módon a külföldi működő tőke befektetést jobban tudják a saját hasznukra is használni. Hányadán állunk a bioüzemanyagokkal? Nincs okunk arra, hogy teljesen felborítsuk az élelmiszer és a bioüzemanyagok előállításának arányát, hiszen a mezőgazdasági területekre arra van szükségünk, hogy élelmezzük az embereket. Sok sokkal racionálisabb megközelítést tartunk a bioüzemanyag termelés területén, sokkal racionálisabbat annál, mint idáig, de persze ehhez is politikai döntésre van szükség. Hosszú távú javulást nem érhetünk el ezen a területen, anélkül, hogy megfelelő befektetést alkalmazunk-e a szociális védelem területére biztonsági hálókat kell kialakítani mind a gazdálkodók számára, mind pedig a lakosság számára. És a biztonsági hálók iránti politikai igényre még nem adott a politika szférai megfelelő választ. Hölgyeim és uraim, és az utolsó észrevételemre jut, következtetek, jutok. Eljött az ideje annak, hogy az ilyen politikai környezetekben, mint az Európai Parlament megfelelő döntéseket hozzanak, és ez kihat arra, hogy a világ hogyan él majd. Önöknek egy nagyon komoly eszköz áll a kezükben, ez az állásfoglalás, de most a feladat az, hogy a szép, magasan szárnyaló szavakat olyan cselekedetekre lehessen átváltani, amelyek stabil, ellenállóképes mezőgazdasági rendszerek kialakításához vezetnek, és biztosítják az emberek megélhetését a jövőben, csökkentik a széndiokszid kibocsátást eh, és eh, segítik a fenntartható gazdálkodást, valamint jobban ellátják a eh, világ lakosságát. A fejlődő világ megérdem, megérdemli ezt a jogosultságot, és éppen ezért fontos, hogy az általunk Európában és Észak-Amerikában és az ipari államokban elkövetett hibákat a fejlődő ország gok megkerülhessék. Köszönöm szépen, állok asszony! Je passe à présent la parole. Már is átadom a szót Sziszoko úrnak, 10 perce van. Bonjour, euh, mesdames et messieurs. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a szakbizottságnak, hogy meghívtak, hogy részt vegyek ezen a mai eszmecserén. Nagyra értékeltem Nabaró úr prezentációját. Igen, valójában bemutatta azt a rendszert, amit meg kellene, hogy magyaráznunk. Először is avval kezdeném egyszerűen, hogy dél afrikai területeken a lakosság 30%-a krónikusan szenved az élelmiszerbiztonsági problémáktól. És ez a helyzet nem természetes, és az se igaz, hogy ne lenne megoldás. Igazából bizonyos stratégiák miatt alakult így a helyzet, és strukturális problémák vannak mögötte. Több mint 25 milliárd dollár értékben importál Afrika élelmiszert. Az afrikai lakosság az egyetlen olyan ember csoport, amely ha jól dolgozik, veszít, és akkor is veszít, hogyha kevesebb a betakarítás. Ez lehetetlenek tűnik, pedig így van. 15 és 30 százalék között van a tartozás. A belső mobilizáció kérdését is az élelmiszerbiztonság szempontjából kell megvizsgálni. Azok a vállalkozók, akik mindegy, hogy honnan jönnek, és akár növényvédőszert alkalmaznak, akár más vegyi szereket ellenőrzés nélkül használják ezeket. Szakértői beavatkozásra és modernizálásra van szükség. Viszont az embereket soha nem veszik figyelembe, azokat az embereket, akik dolgoznak, és akiket kellene, hogy szolgálja a politika. Navarro úr is mondta, hogy azt szokták mondani, hogy 70 vagy 40 százalékkal kell növelni az előállítást. De hát az egész világon 30%-ot veszítünk el. Tehát, hogyha az egész világ termelésnek a 30%-a vész el, ön... mindannyian tudják, hogy a burgonya előállításnál ugye vannak kicsi közepesek, nagyok is, de a piacra csak a szépet lehet kivinni, a többit kidobják. Afrikában viszont itt a lakosság ellátásáról van szó. Olyan a helyzet, amikor nagyon jól ismerjük az egyes elemeket, de semmit nem teszünk azért, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket. Az előre menekülés politikát folytatja mindenki. Sokkal több élelmiszerre van szüksége Afrikának. És milyen piacnak kellene megnyitni Afrikát? Két jelentős termék van. Vannak exporttermékek, amelyeket nem a helyi piacra állítanak, ez a kakaó, banán és ananász, és vannak azok a termékek, amelyek a saját élelmiszer termékeink és a saját piacainkra kerülnek. Senki nem foglalkozik a piac infrastruktúrális fejlesztésével. A nemzetközi piac kérdésével foglalkozik mindenki, olyan termékekkel, amelyeknek mi nem vagyunk a fogyasztói, és amelyeket mi nem veszünk meg. Amikor erről a gazdaságról van szó, olyan termékekről beszélnek, amelyek mások számára értékesek, és abszolút függőséget alakítanak ki. Afrikában sokkal igazabb, mint Európában, hogy a termékek 40%-át otthoni lakossági felhasználásra használják. Ez gabona, ez zöldség, és ez a sajátossága Afrikának. Ez a 40% nem kerül ki a helyi piacra. A strukturális kiigazítással amely megakadályozza a kormány számára a mezőgazdaság finanszírozását, a Világbank olyan feltételeket alakított ki, hogy kellene, hogy kialakítson, hogy nulla áron az európai felesleg bekerülhessen hozzánk, és az afrikaiak élelmiszerellátását tudja biztosítani. Például lehet ez köles, vagy cirok, vagy bármilyen más termék. És egy olyan rendszert kell kialakítani, ami biztosítja a mi saját kultúráink fejlesztését, hiszen a jelenlegi termesztett növények sokszor nem sok tápértéket tartalmaznak. Az iskolákban nálunk, képzeljék el, az általános iskolától egészen az egyetemig nem is beszélnek a saját terményeink tápanyag tartalmáról, és gyakran import terméket adnak az iskolákban a gyerekeknek. Úgyhogy teljes generációk javaslatokat készítünk föl arra, hogy hátat fordítsanak a saját hagyományaiknak. Ez a biodiverzitással együtt rendkívül fontos, hiszen a biodiverzitás közvetlenül kapcsolódik a mezőgazdasági rendszerhez. És a mezőgazdasági termékekből kell kiindulni, amikor az élelmiszerbiztonságról akarunk beszélni, és meg kell, hogy tartsuk a mi identitásunkat. Na ez a természetes folyamat így megy tönkre, Ugye most a mi referenciánk és az ellátási szokásaink máshonnan érkező élelmiszerekhez kapcsolódnak. Ez az a helyzet, ahogy ön is mondta, Nabar úr, amelyben az Afrika szarvának az országai ahol a nyugati világ 25 év óta küldi az élelmiszert, és a kis gazdáknak semmihez nincs, semmire nincs joguk. Se a hatóságok előtt, se a kormány költségvetésében semmi nem látszik, ami azt mutatná, hogy foglalkoznak a lakosság többségét képviselő termelőkkel. Egy ilyen helyzetben az elsődleges felelősség magája Afrikáé, nem fenntartható és nem normális, hogy a lakosság elsődleges szükséglete az élelmiszer az Európai Parlamentből érkezzen, vagy az Egyesült Államokból érkezzen, vagy nemzetközi együttműködés keretei között érkezzen. Hiszen a mi kultúránkban, és most a szokásainkról beszélek, egész Dél-Afrikában a szokások szerint a amikor egy családapa arra a következtetésre jut, hogy nem tudja ellátni a családját, akkor úgy dönt, hogy eltávozik, hiszen ez egy olyan probléma, amit nem tud megoldani, és a kormány szempontjából is ugyanez a kérdés, hiszen ezzel azt akartam csak mondani, hogy nekünk kell a saját felelősségünket vállalni, megvannak a forrásaink, megvannak a képességeink, és megvannak azok az emberek, azok a gazdák, akik el tudják látni élelmiszerrel Afrikát. A barátom egy szenegáli példát fog bemutatni, amivel azt fogja bizonyítani, hogy az összes afrikai ország képes arra, hogy ellássa a lakosságot, sőt, még jobb teljesítményre is képesek. A mezőgazdaság nem csak azt jelenti, hogy előállítunk termékeket, és azt valaki meg fogja enni. Itt egy szakpolitika kell, hogy mögött álljon. meg keretet kell felállítani, a befektetések és a földterületek koncentrációja is fontos kérdés itt. Az első feltétel, hogy el kell ismerni a családi gazdásságokat, stb. Tehát politikai kinyilvánításokat hallunk, és tények is történnek, viszont ellentmondás állít fenn, és mindennek az az oka, hogy Afrika még nem jutott el oda, hogy túlépjen a gyarmatosítás következményein. Nekünk a saját jövőket kell a saját képességeink alapján felépítenünk, és így tudunk csak előre lépni. Mi nem európaiak vagyunk, nem amerikaiak és nem kínaiak vagyunk, van egy saját történelmünk, van egy saját kultúránk, és ezt kell, hogy fejlesztjük azért, hogy a helyzetet meg tudjuk oldani. És ez az első elv, és ahogy tudják, Afrika jelenleg nem látható. Ott vagyunk a vto ban is, de hát mindannyian tudjuk, hogy ami a vto ban történik, az mindenkinek az érdeket képviseli, csak Afrikáért nem. A nemzetközi piac vitáiba mi nem tudunk beszállni, nincsenek meg hozzá az eszközeink és a forrásaink. És már is elmondanám a következtetéseimet. Véleményem szerint az afrikai országoknak a felelőssége, hogy jobban megszervezzék a munkájukat, nem szabad a kormányok felelőtlenségét hagyni, hogy tovább is érvényesüljenek, ugye 30-40 év elteltével ez most már nem működik. Második megállapításom, az afrikai kormányoknak föl kell mérniük, hogy mennyire sürgős ez a változás. Európa és nyugatot szívesen látjuk, hogy segítenek az élelmiszerbiztonság ellátásában, de mindennek megvan a korlátja. egyáltalán nem biztos, hogy a nemzetközi piacra kell, hogy számítson Afrika, hanem a saját mezőgazdaságát kell, hogy fejleszte azért, hogy a lakosságának az ellátását biztosítani tudja. Szarától déli afrikai területen 780 millió lesz a lakosság 20 éven belül. A élelmiszerbiztonságot nem építhetjük a nemzetközi piaci viszonyokra. Európa, Nyugat és Afrika mindegyik gazdálkodónak a lényeg a családok ellátása. És az európai gazdáknak a problémája, ugyanaz, mint az afrikai gazdáknak a problémája. Az, hogy nem veszik figyelembe, vagy alulbecsülik az élelmiszer ellátást, ez az első probléma. Először is abba kell foglalkozni, hogy mindenki szabadon ott élhessen, ahol akar, és ott állítsák elő az élelmiszert is a számája. Semmilyen jog nem akadályozhatja az embereket abban, hogy megválaszták a szakmájukat, megválaszták, hogy hol laknak és hogy élnek. Mindenki dolgozni akar, mindenki a munkájából akar megélni. A politikának kell megvédeni ezeket a jogokat. És miért a városiak döntenek a vidék jövőjéről? Nekünk kell a saját döntéseinket meghoznunk, hiszen ez a mi jövőnk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A harmadik megjegyzésem, következtetésem, hogy Európának és a nyugatnak meg kell értenie, hogy a mezőgazdasági politika, az új kap, vagy bármilyen más új szakpolitikának figyelme kell vennie, hogy a gazdasági fejlődésnek korlátai vannak. A fogyasztási rendszer korlátozott, és nem tudja Európának és a világnak a jövőjét biztosítani. A fogyasztás, korlátlan fogyasztás és a korlátlan előállítás nem fenntartható a világ éle, természetes forrásait, erőforrásait közösen kell, hogy felhasználjuk, és ezek korlátosak. Tisztelem Európát. Európa már előbbre tart, mint az afrikai kormányok a mai probléma tekintetében. Tisztelem az európai országokat, amelyek meghívják az afrikai országokat, és azt bizonyítják evel, hogy ugyanannak a rendszernek vagyunk a részesei. Végül azt szeretném mondani, hogy Európának nincs jövője Afrika nélkül, és ez fordítva is igaz. Ugyanabban a hajóban nevezünk, és együtt kell, hogy harcoljunk, hiszen Afrika jóléte és Európa jóléte az egész világ jólététől függ. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen ezt a prezentációt, és meg is nyitjuk a vitát. A képviselők tehetnek fel először kérdés. Berman úr kért szót. Tessék, öné a szó. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Csak épp, hogy fölemeltem a kezemet, és már meg is kaptam a szót. Köszönöm. Sziszokó, lenne egy kérdésem. Nagyon jól tudja, hogy Kelet-Afrikában a, mi a sorsa a nomád pásztoroknak. Ők azért nomádok, mert annyira szegényes a föld, és emiatt nem tudják az állataikat egy területen hosszú ideig tartani. És csak ők képesek ebben a nagyon száraz vagy félig száraz területen arra, hogy gyárt, hogy élelmiszert állítsanak elő, és biztosítsák a fehérje ellátást. Ha nem, nem is a túlélést biztosítják, hanem a, ők meg tudják tenni, hogy úgy éljenek, ahogy ők akarnak élni az etióp kormány, ennek ellenére, főleg az etióp, de többi kormány is nem fogadja megtagadja ezt az életmódot, hiszen ők előnyben részesítik az urbanizációt, a valamiféle modernizálást, a letelepedést. Az etióp miniszterelnök is egyértelműen nemrég kifejezte ezt a véleményét, azt mondta, hogy ez az életmód ezt föl kell adni, ezt az életmódot. Hogy gondolja ön, hogy eh, kelet-afrikai kormányok ezeket a, a lakosokat, akik túl akarnak élni, akik meg akarnak élni, mégis csak tiszteletben tudják tartani az ő életmódjukat, ami itt nem európai érzelmekről van szó, vagy európai véleményről, hiszen Ennél sokkal többről van szó. Ez a valóság, ez az egyetlen lehetőség, hogy elő tudják állítani a húst gazdaságilag jövedelmező módon ezen a száraz területen. Hogyan lehetne meggyőzni például az etióp, vagy a többi kormányt is ebben a témában? Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még olyan képviselő, aki szeretne föltenni kérdést? Uh, uh, Köszönöm szépen azt is, hogy itt lehetek. Csak egy rövid gyakorlatilag kérdésem lenne Navarro úrhoz. Ő a globális élelmiszerbiztonsági task force vezetője. Ezért azt kérdezem tőle, hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a kapcsolódó szolgáltatások eljutnak a címzettekhez. Ugyanis Európában mi sokszor azt tapasztaljuk, hogy nincs meg a megfelelő mechanizmus, amelyel mérni, értékelni lehetne, hogy mondjuk a segítség eljut-e a e, legsebezhetőbbekhez, azokhoz, akik leginkább igénylik ezt a segítséget. Tudna nekünk valamit mondani arról, hogy létezik-e ilyen mechanizmus? Eh ben, je vais ouvrir la, most pedig megnyitom a hozzászólás lehetőségét a többi résztvevő számára is. Te, hogy Csarasz asszony először tessék. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία ζητήματα έχω να θίξω. Το πρώτο είναι ότι συμφωνώ. Három megjegyzésem van. Először is teljesen egyetértek azzal, hogy az elsődleges eh, termelést eh, a kis termelők által végzett termelés kellene elsősorban támogatnunk és eh, viszont át kell adni a tudást, a tapasztalatot, az ismereteket, és az, hogy mi történik majd a termelés után, tehát ennek a tudástranszfernek is megvan a jogosultsága de ha ez nem történik meg, akkor nagyon rossz lesz a helyzet. Ezt is láttuk, tapasztaltuk sok helyütt, hogy a nyitott, kinyitjuk a konténert, abból patkányok ugrálnak ki, és ezzel is számolnunk kell. Most valójában megnyitom a lehetőséget a többi hozzászólónak. Kérem, hogy röviden szóljanak föl maximum három percben fejenként, ha valaki szeretne hozzászólni. Bové úr, öné a szó. Donc, José, José Bové vagyok, a mezőgazdaság és vidékfejlesztési Európai Parlamenti Szakbizottság elnök helyettese vagyok. Lenne egy kérdésem az ENSZ képviselőjéhez. Végighallgattam a mondani valóját, és teljesen egyetértek vele, nagyon érdekes volt. Ugyanakkor hogyan lehet, hogy az ENSZ ilyen szép beszédeket tud előkészíteni, és a helyzet viszont olyan, amilyen. Itt valami probléma kell, hogy legyen, és pontosan ez a kérdés ma, hiszen ma kiváló kinyilatkoztatásokat teszünk, meghallgatjuk a kisgazdákat, ez mind gyönyörű, de nem történik semmi. Hogy nem lehet lehet-e az, hogy az intézmények kettős nyelvezetet használnak? Nem lehet-e az, hogy nem egy irányba mozdulnak az intézmények? WTO t is említették Afrikával kapcsolatban. Ez ma teljesen egyértelmű, hogy ellentmondásos, hiszen a wto nál a mezőgazdaság kezelése teljesen katasztrofális volt a világ kis gazdái szempontjából. Az ENSZ kezdeményezésekkel fog -e élni ebben a témában? És lenne egy nemzetközi jogi kérdésem, az élelmiszerjog a polgári joghoz tartozik, polgári kulturális, szociális joghoz tartozik, de hát ez nem elégséges, tovább kell lépni. És ezért az lenne a kérdésem, hogy tervezik-e az ENSZ titkársága szintjén, hogy alapjogként határozzák meg az élelmiszerhez való jogot, azért, hogy a lakosságot és az országokat a dömping ellen meg lehessen védeni. Köszönöm, Bové úr! Berman úr a szó. Yes, if you allow me an additional... Hogyha megengedi, Nabar úrhoz intéznék egy kiegészítő kérdést. Talán mondhatnánk azt, de kérem erősítse meg, hogy fordulóponthoz érkeztünk a fejlődő országokban, a mezőgazdaságban. A világ népességének a fele urbanizált, város és területeken él, és ezek korábban gazdák, termelők voltak, akik azért hagyták ott a vidéket, mert túl szegények voltak. Most beköltöztek a városokba, és ez tulajdonképpen lehetőséget kínál a mezőgazdaság számára, hiszen a városban lakók nem tudják az élelmiszert előállítani, tehát tulajdonképpen a mezőgazdaság előtt fényesebb kilátások vannak, állnak, mint bármikor a múltban. De hát ez csak egy dolog. Szeretném, ha ön elmondaná nekünk, hogy ebből ez megvalósulhat-e. Michel Severin egy csodálatos könyvet írt az afrikai kontinens jövőjéről, amelyben leírja azt, hogy milyen hatalmas lehetőségek állkoznak a mezőgazdaság számára. Ugyanakkor a 2008-as élelmiszerválság, amely tulajdonképpen még mindig nem múlt el, egy második esélyt is kínál a fejlődő országok gazdálkodói számára, hiszen a kormányok most ráébredtek arra, hogy a jövő nem csak attól függ, hogy eh, hogyan tudják a városokban az zavargásokat, a nyugtalanságot visszaszorítani, hanem attól is, hogy hogyan tudják eh, biztosítani a stabil, megfizethető élelmiszerellátást. Ez pedig stabil, kiszámítható jövőt jelentene a termelők számára, ezt nem lehet örökké importálni. Tehát az élelmiszerválság és a gyors urbanizáció azt eh, jelenti, hogy drámaian megváltoznak a trendek, a tendenciák abba, abból a szempontból, hogy hogyan értékeljük a mezőgazdaságot. El tudná ön mondani nekünk, hogy ez a eh, vita milyen irányba fejlődik, és hogy igazam van-e, amikor azt mondom, hogy ez egy nagy változás és hatalmas lehetőségeket rejt magában. Alors une dernière... Euh, egy utolsó kérdés a hölgy, akit kérem, hogy Karen Jensensz vagyok a VECO képviseletében, és Sziszokó úrhoz szeretnék intézni egy kérdést. Difficulté des agriculteurs ouest-africains euh, de concurrence. A nyugat-afrikaiaknak a helyzetét mutatta be, ugye az export-import kérdését, és jó lenne, hogyha egy sziszoka úr bemutatna nekem, hogy mi az elképzelése, hogy milyen intézkedéseket hoztak a kormányok Nyugat-Afrikában az 2008-as élelmiszerválságot követően azért, hogy megpróbálják ösztönözni a rizs termesztést, és mik a, mit mutatnak az elemzések. Javul-e a helyzet? A kormányoknak sikerült -e javítani, fokozni a termesztést, vagy pedig inkább hibás döntéseket hoztak. Köszönöm szépen, Vegel úr, és utána átérünk a válaszokra. Jaz mene vedno znova fascinira. Azt kell, hogy mondjam, hogy lenyűgözött az, minden alkalommal, amikor leszögezzük újra és újra, hogy az európaiak nem értik Afrikát, talán nem teszünk elég előfeszítést annak érdekében, hogy megértsük Afrikát, azt, hogy ott hogyan élnek, hogyan szervezik életüket az emberek. Na Nabara úr, ön az előadásában említette, hogy segítségre van szükség, a gazdák, a termelőknek szerveződni kell, meg kell szervezniük a termelést. Ez elég érdekes gondolatnak tűnik a számomra. Mi is felismertük azt, hogy a szövetkezetek, a mezőgazdasági szövetkezetek jövőbeni lehetőségekkel rendelkeznek, van jövőjük a szövetkezeteknek. Volt egyfajta ideológiai akadály, ami arra volt visszavezethető, hogy a múlt kommunista rendszerben milyen mezőgazdasági modellt működtettek. Na, úr, a kérdésem az, hogy eleget investálunk-e a segítségbe? Az ön vélemény szerint eleget segítünk, elég támogatást adunk Afrikának ahhoz, hogy megtalálja az eredetihez, gyökerekhez visszavezető utat? Köszönöm szépen, most az előadóknak adom meg a szót, a szakértőknek, hogy válaszadjanak a kérdésekre. Kezdjük Nabaró úrral. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon jó lenne, hogyha lenne egy fél óránk arra, hogy megvitassuk azokat a kérdéseket, amelyeket önök felvetettek. De hát erre nincs lehetőség, ezért csak távirati stílusban tudok válaszolni, és remélem elnézik nekem, hogyha nem ö, azt a választ adom, amire számítottak. Először ö, Berman úr ö, bevezető megjegyzéseire szeretnék reagálni. Az elmúlt három évben Megértettük azt, hogy a fejlesztési segítség nem látta az igazi igényeket. Talán egy kicsit túl későn, de most változnak a dolgok a kelet-Sahel övezetben, illetve Afrika szarván bekövetkező helyzet miatt. Most hirtelen megértettük, hogy úgy kell segíteni, hogy az emberek az életvitelüket fenntarthassák, és ennek sokkal kisebb a káros környezeti hatása mintha a saját kultúráiktól eltérő módszereket akarnánk rájuk erőltetni. Az állatok és az emberi egészség közötti kapcsolat nagyon fontos. Az állat egészség, ugye eddig elhanyagolt szempontja volt a mezőgazdasági fejlesztéseknek, és ez most előtérbe kezd kerülni, csak egy kicsit túl lassú ez a folyamat. Azt hiszem, hogyha a hagyományos állattartáshoz visszatérünk, akkor vissza lehet szorítani azt a tendenciát, amikor a kormányok azt mondják, hogy ez a hagyományos legeltető állattartás nem elég. Ez, ez tulajdonképpen egy még nem tesztelt hipotézis, amit ők mondanak. És szerintem ez a legeltető állattartás egy olyan terület, amiben Önök is belekapcsolódhatnak egy jó kampányjal, a legeltető állattenyésztés nagy lehetőséget nyert, jelentene a vidéki lakossága számára. Most Kretu asszony kérdésére térnék rá. Ez a magas szintű task force az elszámolhatósággal foglalkozik, és biztosítani szeretné azt, hogy ne csak, hogy a e, megfelelő e, címzettekhez jussanak el a támogatások, hanem e, javuljon azoknak a tápértéke a World Food Program, a zászlós hajó szervezetünk, és ők erre különösen odafigyelnek. Szomáliában szembesültünk azzal a kihívással, hogy egy ideig nem voltunk biztosak abban, hogy az élelmiszer eljut-e a kedvezményezettekhez, a címzettekhez, és nem térítik-e el valahol. Ez egy nagyon fontos tényező volt, ami befolyásolta azt, hogy milyen módon jutassuk el az élelmiszer segélyeket ebbe az országba. Nem e, veszünk részt abban, hogy az adófizetők e, pénzét, e, az önök országai adófizetőinek a pénzét úgy használjuk fel, hogy ennek az eredményeképpen nem a lehető legjobb eredmény szüles, születik meg az elszámoltathatóság számunkra egy központi kérdés. És az élelmiszer segélyek eredménye az kell, hogy legyen, hogy az ottani embereknek segítünk abban, hogy egy fenntartható, a saját életvitelüknek megfelelő módon éljenek. Úgyhogy ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy tényleg milyen kérdésekkel kell foglalkoznunk. Egy másik kollega rákérdezett arra, hogy milyen az élelmiszer segélyek minősége. Hogyha élelmiszer segélyként adunk, akkor ez sokszor nem a legjobb minőségű és a legjobb tápértékű. És ez ha ez nem így van, akkor erre tényleg rá kell kérdeznünk. Bové úr, köszönöm a kérdését, és köszönöm az általam elmondottakra adott érdekes reagálás, reagáló megjegyzéseit. Én értem, hogy mi húzódik meg az ön kérdése mögött. De ahhoz, hogy válaszolni tudjak, el kell mondanom olyan dolgokat, amikről tudom, hogy ön ismeri ezeket. Az, egyes, az ENSZ egy bürokratikus szervezet, kormányok irányítják, 190 plusz ki tudja hány nemzeti kormány, és az intézményeket sokszor különböző minisztériumok irányítják, a, ugye az ENSZ részvényesei kormányainak a különböző minisztériumai. De az intézmények között sokféle található. A kereskedelmi szervezeteknél dolgozók, akik megkeresnek minket, mást mondanak, mint az agrárszervezetek vagy a humanitárius szervezetek képviselői. És emiatt olyan képzet keletkezik, mintha a mi intézményeink, az ENSZ intézmények, szervezetek eltérő irányba húznának. A eh, nemzeti van, és ugye vannak időnként eh, húzakodások különböző minisztériumok között, mert ők eltérő érdekeket képviselnek. Az én feladatom részt megakadályozzam azt, hogy ilyesmi megtörténjen, és hogy az ENSZ 22 eh, különböző részlege összetartson. Valószínűleg remélhetőleg lesznek itt változások. Szeretném elmondani, hogy Pascal Lamy, a VTO vezérigazgatója, ha most itt ülne, akkor ő lenne az első, aki elismerné azt, hogy a vto nak többet kell tenni annak érdekében, hogy a legkevésbé fejlett országok érdekeit képviselje, különösen a kótákkal, a vámtarifákkal összefüggésben. És ő megpróbálna meggyőzni a VTO tagjait, hogy vállalják fel a saját felelősségüket, vegyék ezt komolyabban. De mint mindig, mi bürokraták egy adott politikai környezetben dolgozunk. Változik-e, változnak-e a dolgok? Az emberi jogi fő képviselő és a különleges megbízott munkája rendkívül fontos az élelmiszerbiztonság számára. Ön kihangsúlyozta, hogy az élelmiszerhez való jog alapjoggá kell, hogy kellene, hogy váljon. Az emberi jogi tanácsban ülő kollégáink is ezért küzdenek. És önök, parlamenti képviselők is kifejthetik, a befolyással lehetnek ezekre a folyamatokra. Hogy lesz-e itt változás? Most arra kérném önöket, hogy októberben szakítsanak időt arra, jöjjönnek el, az Élelmiszerbiztonsági Tanács második rendes közgyűlésére, az újjá alakulás óta második közgyűlés, és itt most a földbérlet, az élelmiszerárak volatilitásának a kérdéséről, az élelmiszerhez fűződő jog, az élelmiszer biztonság kérdéseiről lesz eh, szó. Nagyon eh, gazdák is nagy számban részt vesznek, majd lesznek eh, manifestációk, és ez egy újfajta irányítás, aminek a segítségével az önök célkitűzéseinek nagy részét is talán el lehet majd érni, és jobb lehet az együttműködés a e, gazdálkodókkal. És lassan elfogy az időm. De Börman úr megkérdezte, hogy e, a mezőgazdaság fordulóponthoz érkezett-e. A hozzászólásomban elmondtam, hogy nagy hibákat e, követtünk el az elmúlt 50 évben az európai agrárpolitikában. Az emberek elvándoroltak vidékről a városokba, ott hagyták a termőföldet és még azok a politikák, amikkel megpróbáltuk a termelésbe bent tartani, vidéken tartani az embereket, nem voltak nagyon sikeresek. Most eh, az a kérdés, minden, a világ minden kormány számára óriási értéke van az agrártermelésnek, és azt látjuk, hogy a mezőgazdaság szerepe nagyon felértéklődött. Még városi részeken is, ahol a kertészetnek egyre nagyobb a jelentősége, a ház körüli állatok tartásának is egyre nő a jelentősége. Megtanultuk azt, hogy ha a kistermelőknek akarunk segíteni, akkor meg kell tanítanunk, hogy őket arra, hogy jobban tudják kezelni a kiszámíthatatlan éghajlattal és az árvolatilitással mm. összefüggő kockázatokat és megtanultuk azt is, hogy a fiatalok számára vonzóvá kell tenni a mezőgazdasági termelést eh, általánosságban és hogy ne csak idősek eh, eh, legyenek te kis termelők, vagy mezőgazdaságban foglalkoztatottak. Most nagyon pozitív a környezet és az a tény, hogy a G20-ak először tartották agrárminiszteri találkozót, ahol ezeket a kérdéseket megvitatták, rendkívül lényeges, és miután be kell fejeznem, már csak annyit mondok, hogy az élelmiszerekhez és a mezőgazdasághoz való emberközpontú hozzáállás az egyetlen lehetséges út a, hogyha gazdák meg akarják szervezni magukat, nem az a feladatunk, hogy mi mondjuk meg hogyan, hanem az a dolgunk, hogy segítsünk nekik abban, hogy a lehetőleg hatékonyabban e, szerveződjenek és e, termeljenek, e, bármi is dolgozzanak. Köszönöm szépen. Sziszoka úr a szó. Szeretném őt is kérni, hogy tartsa be a hozzászólási idejét, mert ha mindenki kétszer annyit beszél, mint amennyi az ideje, akkor az problémát fog okozni. Igen, úgy gondolom, hogy a nomád pásztoroknak a kérdése, hát az előadásomban mondtam, hogy Afrikában válság van, identitási válság van, referenciák a stratégiákkal kapcsolatban. Az afrikai szakértők meg vannak győződve arról, hogy arhaikus a mi kultúránk, és nekünk Európához kell hasonlítanunk. Ez nagyon elterjedt vélemény. Úgyhogy emiatt a problémákat nem lehet úgy megoldani, hogyha ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy mélységeket érintő probléma. És azok, akik papírból beszélnek, politikát alkotnak, azoknak ezt kéne figyelembe vennie. Kinek kell finanszíroznia a fejlődést, a vidékfejlesztést? Az emberi, fizikai és pénzügyi állami erőforrások elégségesek ahhoz, hogy a helyzetet megoldjuk. Az együttműködésnek fontos a szerepe, hiszen hogyan lehet meggyőzni az embereket, hogyha külföldről vagy kívülről érkeznek azok, akik a szabályokat meghatározzák. Igazából erről pozícióból történnek a nemzetközi tárgyalások. Nem lehet azt kérni az európaiaktól, hogy legyenek kedvesek, és ö, olyan ö, politikát alakítsanak ki, ami Afrikának abszolút megfelel. Nem, hát Afrika felelőssége, hogy olyan megfelelő tárgyalási pozíciót érjen el Európával szemben, amivel ezt el tudja érni. Ö, Bové úr kérdésével kapcsolatban, amikor a, ugye a VTO megalakult, de minket félreállítottak, hiszen az ENSZ szervezeteiben az országoknak ugyanaz a felelősség és ugyanaz a lehetősége a felszólalásra. Ezért mondanám azt, hogy ha Afrika nem mozdul, és nem lesz látható a nemzetközi tárgyalások során, akkor minden az ellenünkre fog történni. Nem lehet vádolni az embereket, hogyha mi magunk nem foglalkozunk a saját problémáinkkal. Szinte biztosak vagyunk abban, hogy majd a problémákat mások megoldják helyettünk. Ez így nem működik. Adnék is egy példát erre. A nyugat-afrikai mezőgazdasági politika kialakítása során próbáltuk mobilizálni a lakosságot, hiszen nem az fog kell biztosítani az élelmiszerönállóságot. A lakosság, a gazdák, ők a alapkövei a mezőgazdaságnak. És mi történt? A világbank lett a stratégiai vezetője a szakpolitika kialakításának, a mezőgazdasági politika kialakításának. Intézmények jöttek el hozzánk, és ők határozzák meg, hogy az afrikai mezőgazdasági politika hogy kell, hogy alakuljon. Az országaink nem tudták ezt a szakpolitikát felállítani. Hát akkor hogy tudunk előrelépni, hogyha még mielőtt a jó elképzeléseinket elmondhatnánk, már is beleszól valaki a mi szakpolitikánk kidolgozásába. Európa, az Egyesült Államok vagy mások, még a saját szakpolitikánk kialakításához is mindig arra van szükségünk, hogy mások hozzák a pénzt. Hát ez az első korlát, ez az első probléma. Hogyan jöjjenek a befektetők, a szakértők, amikor a szervezetekben már megvannak ezek a szakértők. Itt gyenge Afrika, itt nem lép fel olyan erővel, mint ahogy kellene. Mindenki azt tesz, amit akar a szuverenitás, az élelmiszer szuverenitás, valamint az elképzelések kidolgozása, stratégiák, szakpolitikák kidolgozása. Itt kellene, hogy önállóak legyünk. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor nem tudjuk megoldani a problémákat. A intézményeink képtelenek a normál költségvetés felállítására. Miért kellene pénzt keresnünk az együttműködésre, hogyha mi magunk a saját pénzünket nem tudjuk megfelelően felhasználni. Ezek az alapvető kérdések. Mi azt várjuk, hogy a sorsunkat ne kívülről határozzák meg, és ehhez az első lépés, hogy közösen lépjünk fel, hogy az országok közösen lépjenek fel, közösen gondolkodjanak, és értsék meg egymást, és közösen cselekedjenek annak alapján, amit elhatároznak, és legyen konszenzus a szerepek és felelősségek tekintetében. Így lehet csak meggyőznünk egymást, hiszen egyébként a helyzet nem fog változni. Végül annyit mondanék, hogy a Doha most miért is? Azért, mert eltérések vannak az Európa és az Egyesült Államok között a mezőgazdaság kérdéseiben. Persze ez normális, minden régió a saját maga számára fontos témákat védi. és ez ránk is igaz. De valami olyat kell, hogy kialakítsunk, ami a sajátunk, és amit védeni tudunk. Ez kellene, hogy az alap legyen. Úgyhogy az európai parlamenti képviselőktől én ezt kérném. Amikor gyűléseket szerveznek, akkor az AKC országok részéről azt kérnénk, hogy valaki jöjjön el hozzánk, nézzük meg, hogy mi a valóság, és ne csak az értékeléseket, szakartai beszámolókat foglalják el, foglalják el. El kell, hogy jöjjenek hozzánk, és a fejlesztési együttműködés finanszírozásában is nagyon fontosak a szereplők. Ez alapvetően fontos. Hogyha látják helyben az embereket, akkor meg fogják érteni, hogy az emberek tiszteletben tartása és a helyi szándékok tiszteletben tartása lenne az első lépés. Egyébként nem lehetséges a fejlesztési politika. El kell, hogy ismerjék a szerepünket, és meg kell, hogy ismerjék a részvevőket. Úgyhogy ez lenne a javaslatom. Az összes delegációk esetében, az AKC országok eset, akácsi országok esetében is nagyon fontos, hogy helyben a helyi szervezetekkel alakítsák ki a párbeszédet. Fontos, hogy a ha azt nem tudják elérni, hogy a támogatás megfelelő helyre jusson, akkor hogy gondolják az előrelépés? Vannak helyi képviselők, vannak helyi szervezetek, úgyhogy elnök asszony, ezért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azok a milliók, amiket Afrikának akarnak juttatni, azok elérjék a céljukat. Köszönöm. In minute. Egy perc. Tudni akarják, mi történt. a városiak pucsot akartak, pánik tört ki, megnyitották a határokat a tömegimport érdekében, és támogatást hoztak. Sok olyan országban, ahol van támogatás, de amikor a mezőgazdasági politikát kellett kidolgozni, akkor fel kellett mérni, hogy a nyugat-afrikai gazdasági és voltáris Unió hogyan működik, hiszen a gazdákat kellett védeni, ők gyengék voltak, és a tárgyalások során azt kértük, egyébként Nigéria támogatásával együtt, hogy a határvédelmet növeljék. Hát minden hatalom ezt teszi, amikor a saját mezőgazdaságát fejleszteni akarja, védi. Úgyhogy 50%-ot akartunk elérni, 20-ról 50%-ra akartuk ezt fölemelni, ezek az államok, amelyek az IMF előtt vannak és erősek, ezek megakadályozták, úgyhogy végül is 30% lett a megállapodás. És mostanáig sem sikerült még ezt a 30%-ot sem bevezetni. Na ezért nem működött, mert nem csak arról van szó, hogy adni kell, élelmiszereket kell adni, hanem arra is szükség van, hogy a mezőgazdasági szakpolitikákat tiszteletben tartsák, hogy a helyi piacot védjék. Köszönöm. Köszönöm. Éva Zsoli asszony szó. Úgy gondolom, hogy a problémákat most már felvetettük, láttuk, hogy nem tudtuk tudtuk az éhínség problémáját megoldani a világban. 2008 volt egyre súlyosabb a helyzet, annak ellenére, hogy felismerte az ENSZ is a helyzetet, a helyzet súlyosságát. És véleményem szerint itt az idő, hogy a politikusok használják ki a hatalmukat, és használják ki azt a lehetőséget, vagyis azt a hogy fölépjünk konkrétan a spekuláció ellen. Egy szinte hihetetlen példa erre, emlékezni fognak a nagy szárazságra Oroszországban 2010-ben, amikor a spekulátorok hatalmas áremelést értek el. Valójában nem volt hiány, az élelmiszertermékek területén. Putyin beavatkozott azért, hogy felfüggesse az exportot, azért, mert hogy búzából hiány. Így a Gankor nagyon sok pénzt vesztett volna a szerződésein, hogyha normálisan alakultak volna, volna a helyzetek. Tehát a export betiltás, orosz export betiltás miatt rendkívül megemelkedtek az árak, és így adó a spekulátorok sok pénzhez jutottak. Ez a világ valósága. Egyébként a 2010-ben a Gabona készítmények vagy készleteknek a helyzete azt mutatja, hogy nem volt hiány. Ez pontosan és tisztán mutatja, hogy a nem volt szándék arra, hogy ellenőrizzék a spekulációt, és ezt, ugyanezt látjuk mi az államadóságok területén is. Vannak olyan országok, amelyek a saját államadóságukkal kapcsolatos spekulációnak az áldozatai mitre is lenne szükség azért, hogy ezt megakadályozzuk. Az erőviszonyok, a világ, a pénzügyi világ és a politika között megfelelő egyensúlyba kellene, hogy alakuljon. És ezért fontos a mi szempontunk, a mi szavunk, és ezért gondoltam azt, hogy az összes problémát most mérjük fel, hiszen csak mi vagyunk azok, akik meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket, és nem szabad eltitkolnunk ezeket a kérdéseket, hiszen akkor nem tudjuk megoldani a problémákat, és nem tudjuk a fejlesztési támogatások helyzetét, Afrika helyzetét megoldani, és nagyon fontos, hogy a mi saját jövőnk is attól függ, hogy Afrikának milyen lesz a jövője. A mi sorsunk kapcsolódik, teljes mértékben összekapcsolódik Afrika sorsával. Akkor a második szekciót meg kell kis, és ezzel a témával fogunk részletesebben foglalkozni. Akkor kérem, hogy jöjjenek ide a panel résztvevői a pódiumra. Jó. Két témával fogunk foglalkozni, amelyekkel a parlament állásfoglalása is foglalkozik. Egyrészt a spekulációval, másrészt a land grabbinggel, a termőterületek termelők elől való felvásárlásának jelenlős, jelenségével. Itt két érdekcsoport érdekei feszülnek egymásnak. Egyrészt a spekulációs érdekek, másrészt pedig a fenntartható termelés érdekei feszülnek egymásnak. A parlament állásfoglalása felszólította a G20-akat, hogy tegyenek meg mindent a spekuláció visszaszorítása érdekében. Mint mondtam, különböző érdekcsoportok érdekei feszülnek itt együtt, és ez technikailag roppant komplex, hiszen pénzügyi tranzakciókat kell szabályozni. Biztosítandó, hogy a spekulációt megakadályozzák. Két szakértő van a korunkban, Pierre Jacquet, a francia fejlesztési ügynökség fő közgazdásza, 2011-ben a francia köztársaság megbízta, hogy a G20-ak eh, számára az árak volatilitásáról készítsen egy jelentést a fejlődő országokra különös tekintettel, és ma Zsáki úr pedig eh, következtetéséről fog beszámolni. Marc Olivier Herman pedig, aki az EU um, gazdasági um, politikájával foglalkozik az Oxfam International keretén belül. Az Oxfam nemrégiben egy projektet indított az élelmiszerekkel való spekuláció ellen. De először megadom tehát első felszólalunknak, Pierre Zsákének a szót. Köszönöm szépen! mondja most már Pierre Jacquet. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy ezen ülésen megosszam önökkel gondolataimat. Mindaz alapján, ami idáig elhangzott, és a bevezető alapján valóban megismételhetem, hogy feladatom abban állt, hogy az árak ingadozásában rejlő, az élelmiszer árak, és különösen a gabona árak ingadozásában rejlő kockázatokat tárjam föl. Nem is annyira spekulációval foglalkoztam, hanem az árak fluktuációjának jelentségével. Három osztatú az üzenetem, vagy hát mondandómat három részre tagolhatom. Egyrészt egy olyan világban élünk, egy új világban élünk, mondhatnánk, melyben krízisekkel kell megbírkoznunk, de át kellene állnunk egy olyan megközelítésre, amelyben igyekszünk a kockázatokat előre látni, előre becsülni. A mezőgazdaság és az élelmiszerellátás tekintetében Folyamatosan a krízisekre reagálunk, pedig sokkal inkább egy prevencióra vagy egy előre látó hozzáállásra volna szükségünk. Látni kell, hogy a kockázatok mindenhol felüthetik a fejüket, mindenhol lesekedhetnek reánk, éppen ezért fontos, hogy a kockázatokkal jobban tudjunk bánni. A kockázat nem lehet akkora, hogy valaki földön futóvá váljék. Támogatnunk kell a kis gazdákat a fejlődő országokban, hogy a kockázatokra fel tudjanak készülni, hogyha nem tudnak felkészülni, akkor valóban földönfutókkal válhatnak. Második része az üzenetemnek nincsen egy panacea, egy csodá, csoda gyógyszer, egy mindenre alkalmazható csoda gyógyszer, amely minden kockázat ellen védene bennünket. Nem. Integrált megközelítésre van szükség, amely kellőképpen specifikus, hiszen maguk a kockázatok sem mindenhol egyformák. Nagy munka tornyosul előttünk azért, hogy egy több osztatú megközelítést tudjunk kialakítani. Ezekről a megközelítésekről szeretnék beszélni. Egyrészt az akciók rövid távúságáról. Ez valóban probléma az élelmiszerbiztonság számára, Nemrégiben arról hallottunk, hogy hány ember táplált a világban, ismerjük ezeket a rémisztő számokat. Mindez pedig a jelenlegi krízis előtti krízisre vezethető vissza, hiszen már a jelenlegi krízis előtt is alultápláltság anyargattam a világ ezen részeit, és éppen ezért nagyon szomorú, hogy a jelen krízis előtt nem tudtunk olyan intézkedéseket hozni, amelyel biztosítottuk volna a mezőgazdasági termelést, és biztosítottuk volna, hogy a mezőgazdasági termelés egy olyan pozícióba kerül, amelyet megérdemel, amely fenntarthatóvá teszi. A krízis problémája abban rejlik, hogy a rövid távú megoldásoktól eh, el kell fordulnunk, és egy messz, hosszú távú, fenntartható termelés irányába kell lépéseket tennünk annak érdekében, hogy valóban a mezőgazdasági termeléssel hosszú távon az emberek milliónyit, hanem milliárdjait élelmezhessük. Az éghajlatváltozás problémája és, az é- és a környezeti katasztrófák csak fokozzák a helyzetet Mindezen szempontoknak integránsan kell megjelenniük egy mezőgazdasági politikában. Tehát a fenntartható mezőgazdaságba kell beruháznunk azért, hogy az éghajlatváltozás kihívásáira választ adjunk, és a pocsékolás kérdésével eh, is eh, kezdenünk kell valamit. Biztosítandó, hogy az értékes élelmiszereket ne pocsékoljuk el. A krízis menedzsment, illetve a kockázatkezelés nagyon fontos kérdés. Kvázi kvantumugrást kell tennünk, és készeknek kell lennünk arra, hogy az e- kockázatokat elemezzük, jobban megértsük, értelmezzük, és ilyen módon felvértezzük magunkat ellenük. A kockázatok mindenhol rejlenek, mindenhol felütheti a fejét egy-egy kockázat. Éppen ezért eh, most röviden szólni szeretnék a spekuláció és a mezőgazdasági piacok kapcsolatáról. Olyan kérdésről van szó, amelyel mindenképpen érdemes foglalkozni. Mindjájukat arra kérem, hogy tegyünk különbséget a két jelenség között. Egyrészt a spekuláció, másrészt a spekulánsok viselkedése között. Értelmezésem szerint itt két különböző dologról van szó. Spekulálni minnyáján spekulálunk. Aktív vagy passzív módon, valamilyen módon spekulálunk. Ezért a spekuláció elleni harcnak kevés értelme van, valóban az állatoktól éppen ez különböztet meg. Spekulálok, tehát vagyok. Hogyha a kockázat koncepciójának történetébe tekintünk, Euh, incontournable et, nécessaire. En revanche, le comportement des spectateurs. Akkor látjuk, hogy az ember mindig igyekezett a kockázatokat megelőlegezni, de ezzel szemben áll a spekulánsok viselkedése. Tehát nem a spekulációval van baj, hanem spekulánsok viselkedésével. Fontos tehát, hogy a spekulációt megfelelő keretekbe szorítsuk. A partalan spekulációt mederbe tereljük. Ezen kell tehát gondolkozni, hogy a spekulások viselkedését hogyan lehet az emberek szolgálatába állítani. Hogyan? Nos, a spekulánsok kockázatokat vállalnak, melyeket mások például nem mernek vállalni, és ilyen módon a kisgazdaságok, a kisgazdák a kockázatokat másokra ruházhatják át. Tehát kvázi a spekulánsokat az egész társadalom, mi több az egész emberiség szolgálatába lehetne állítani. Fontos, hogy ne fekete-fehér módon lássuk a valóságot, ne fessünk ellenségképet a falra hiszen ne feledjük, hogy a szabályozás nem biztos, hogy egyik napról a másikra megvalósítható, és egyszer mindenkor a lezárt dolog a szabályozás. Nem. Evolúcionárius, folyamatosan fejlődő megközelítésre van szükségünk. Állandóan igazítani kell a szabályok sok, sokrétű rendszerét a változó valósághoz, és természetesen a piac szereplőinek fontos, hogy igazodjanak a mm, szabályokhoz, de ugyanakkor keresek a kiskapukat is, és a kiskapuk felnyílására a jogalkotónak választ kell adni. Röviden még szólnék a spekuláció és a piacok kapcsolatáról. Mindig van kockázat. Mindig szembe kell néznünk kockázattal. Nem régebben például nagyon nagy volt a fluktuáció piacokon, ám régebben is volt nagy ingadozás a piacokon. A kockázattal való bánásmód problémája ugyanakkor nem csak a fejlődő országokat érinti, azon országoktól hatalmas kockázatok rejlenek, például a tárolás vagy az infrastruktúra területén, és természetesen az ár alakulás, vagy akár a klimatikus változások tekintetében is. Mire van hát szükségünk? Integrált megközelítésre, hogy ezen országok rizikómenedzsmentet vezessenek be. Harmadik üzenetem, nincsen mindent megoldó egységes csodarecept vagy egységes csodagyógyszer. A pénzpiacokon különböző eszközök vannak, a future az opciók, amelyekkel bizonyos kockázatokat le lehet fedni, de és ezzel a nemzetközi volatilitást bizonyos termékek esetében csökkenteni lehet. De ugyanakkor egy fejlődő ország által előállított mezőgazdasági termékek kette általában a fejlődő ország maga magának állítja elő, mint például a rizs esetében. Hogyha azt mondjuk, hogy a nemzetközi piacokhoz teremtsünk számukra hozzáférést, akkor ezzel esetleges megoldást találunk, de ugyanakkor a gyakran ezek a piacok túl kicsik ahhoz, hogy hozzáférjenek a nemzetközi piachoz, vagy intézményeik nem elég erősek, nem találnak megfelelő partnereket, tehát ilyen módon a kockázatok nagyon magasak. Azaz tehát több osztatú megoldásra van szüksége, elemezni kell a helyzetet, és természetesen tiszteletben kell tartani a gazdálkodók érdekeit is megfelelő instrumentumokat kell találni, amelyekkel elérhetjük a célokat. És már zárom is mondandómat, elnök asszony, rendkívüli helyzet a mostani, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a G20-ak foglalkozzanak az élelmiszer ellátás biztonságának kérdésével. Bové úr is beszélt erről, hiszen továbbra is abban a fázisában vagyunk a munkának, amikor jelenleg még eszmét cserélünk. Ám ne értékeljük le az eszmecserét, hiszen az eszmecsere a cselekedetek alapját veti majd meg. Sok új gondolat fogalmazódott meg az eszmecserében, például, hogy kollektíven kell kezelnünk a kríziseket, megelőleg, megelőzendő, hogy olyan problémák jelentkezzenek, mint a mostaniak, vagy pedig az exportok kérdését is napi rendelek kell venni, és erős partneri kapcsolatokat kell kialakítani. Komoly szereplők vesznek részt ebben a munkában, és ezért úgy gondolom, hogy a szereplők komolyabb, erősebb partneri kapcsolata új szinergiákhoz vezethetne. A PPP, a People um, public um, partner, partneri kapcsolatok nagyon seg- nagy segítséget jelenthetnek. Köszönöm szépen, és most pedig megadom Herman úrnak két percben a szót. Merci, <coughs> um, merci madame, uh, madame Jolie. Would... Köszönöm szépen, Jolie asszony. Hozzá kezdeném, hogy elismeréssel adózom az önök szakbizottsága, és különösen Cimmer asszony munkájának kiváló jelentését múlt héten fogadták el a plenáris ülésen, és ez nagyon sok aggályunkra választadó jelentés. Nagyon rövid idő alatt megpróbálok kitérni az egyik eh, legfontosabb kérdés eh, alapfelvetésére, és felolvasnám az Oxfam eh, ezzel kapcsolatos anyagát, amelyet önök is megkaptak a dossziéjukban. Ma a világ egy új valósággal szembesül az élelmiszerpiacokon. Az azzal állunk szemben, hogy el pénzügyesítettek az élelmiszerpiacok. Hogyha megnézik itt az ábrákat, baloldalon azt látják, hogy a rizs ára robbanásszerűen emelkedett. Itt a származtatott termékek, a derivatívák a piacon 2000 óta drámaian megnövekedett mennyiségben cseréltek, cseréltek gazdát, különösen 2005 után volt robbanásszerű ez a növekedés. Több millió szerződés forog, és ez szervezett módon történik. Ez a valóság egyik része. A valóság másik része az OTC, a tőzsdén kívüli kereskedelem a nyersanyagokkal. Itt csak becslések vannak, és alapvetően ugyanazt az ábrát látjuk, csak itt már dollár, dollár billiónyi összegekről van szó, élelmiszerekre, agrár, nyersanyagokra vonatkozó szerződéseknek ilyen hatalmas lett a volumene. Ha megnézik a jobboldali ábrát, az elmúlt tíz évben a FAO élelmiszerár indexének az alakulását, akkor látjuk, hogy borzasztó nagy bajok vannak a globális eh, árakkal. Az elmúlt három évben két hatalmas élelmiszerár válságon mentünk keresztül. Most eh, Zsaké úr felé fordulok, ugye ő azt mondta, hogy a kockázat mindig is volt, mindig is van, és a spekuláció is mindig az emberi tevékenység részét eh, képezte. Azt hiszem, hogy ha arra a helyzetre gondolunk, amiről Zsoli asszony beszélt, több mint egy milliárd embernek nincs elég ennivalója, akkor szembe kell néznünk ezzel az új valósággal, és bátor intézkedéseket kell tennünk, mert ilyen helyzet korábban még soha nem volt. Ahogyan Zsoli asszony nagyon helyesen elmondta, a leg legkeményebben a szegényeket, a legszegényebbeket sújtja az élelmiszer árak növekedése. Hogyha valaki 20 mm, eurót keres, mm, akkor nagyon is megérzi az élelmiszer árak alakulását, de hogyha valaki havonta keres 20 dollárt, és nem egy óra alatt, mert egy szegény fejlődő országban él, akkor ez élet-halál kérdésévé válik eh, a számára, és hiszen az, az a kérdés, hogy eh, élelmiszerhez jut el, tudok-e enni, el tudom-e küldeni a gyerekeimet iskolába, van-e egészségügyi ellátásom, vagy nincsen. Ha ezt ebből indulunk ki a spekulációval kapcsolatban az Oxfam egy nagyon óvatos megközelítést alkalmaz. Az Oxfam a most eh, zajló, nagyon szenvedélyes eh, vita kapcsán, hiszen ugye egyik oldalon ott vannak a hatalmas bankok, eh, másrészt azok, akik hatalmasat kaszálnak ezekből a virágzó pénzpiacokon. Másrészt viszont ott vannak ismert értelmiségiek, nemzetközi szervezetek képviselői, illetve a szegény országokban élők, akik azt mondják, hogy igenis van kapcsolat a spekuláció és az élelmiszerárak között hogy milyen ö, okokozati összefüggés van. Nos, ezt nem tudjuk pontosan, nem azért, mert nem csak azért, mert nem elég transzparensek a piacok, hanem itt ö, több ö, tényezős, több szereplős játékra van szó. Most két percben szeretnék végig menni a problémákon. Mi is a gond a pénzügyi piacokkal? Hogyan kerülhettünk egy ilyen helyzetbe, mint amilyen a mai? Az egyik alapvető probléma a dereguláció. Deregulálták a pénzpiacokat az 2000 eh, körül, erre a legjobb példa az Amerikai Egyesült Államok, ahol a 2000-es nyersanyagokra vonatkozó és határidős ügyetekre vonatkozó törvény gyakorlatilag bevette az összes gátat, akadályt az ilyen spekulatív ügyletek elől. Másrészt új szereplők jelentek meg, akiknek nincs semmilyen kereskedelmi gazdasági érdeke az élelmiszerpiacon vagy az agrár kapcsolatban, és most ők spekulálnak azután a szabályozó hatóságoknak nincs elég hatásköre. És a harmadik pontja ennek a törvénynek az volt, hogy megengedték az OTC a tőzsdén kívüli ügyleteket, hogy ezek elburjánozzanak, és hat, végül is ez vezetett a 2008-as pénzügyi válsághoz is. A pénzügyi válság egy második problémát is létrehozott összeomlott a bizalom, a befektetők bizalma megszűnt a, a tőzsdékben, és ezért ők is a nyersanyagpiacok felé fordultak, az árutőzsdék felé fordultak. Az új valóságot tehát úgy írhatjuk le, hogy financializálódtak az árutősdék, és volatilissé váltak, nagyon szélesen ingadoznak az élelmiszerárak. Miután nagyon kevés az időm, már csak arra tudok kitérni, hogy néhány új koncepciót ismertetek. Itt vannak az új szereplők, két típusra oszthatjuk őket, hatalmas intézményi befektetők is megjelentek az árutősdéken, és az USA piac szabályozó testülete, őket ilyen masszív, passzív szereplőknek hívja, akik tízszeresére növelték a beruházásokat 2001 és 2008 között. 2008-ban 250 milliárd dollárt fektettek be élelmiszer derivatívákba ezek a befektetők a szereplők másik eh, csoportját eh, a swap kereskedők alkotják, eh, index alapok, akik például lehetővé teszik, hogy nagy gyakorisággal kereskedjenek, vagy forgassák a, ezeket a papírokat. A kakaó future például egy perc alatt 12%-kal esett vissza, amikor egy ilyen flash crash következett be és ezt éppen az okozta, hogy ilyen hatalmas gyakorisággal cseréltek gazdát a papírok. Néhány mezőgazdasági termékek kapcsolatban fel is kellett függeszteni a kereskedést. Hát a hatalmas, nagyon nyerességesek ezek a pénzügyi piacok a befektetők számára, a eh, hedge alapok, fedezeti alapok, a nyugdíj alapok, a eh, nagy intézményi befektetők számára, és eh, a hatalmas sem megemelkedtek az árak, például a gabonárak, a pénzügyi piacok, ugyanis nagyon eltávolodtak a tényleges élelmiszerpiacoktól. Rengeteg a szakirodalmi adatot idézhetnék. Egy dolog, amire újra és újra hivatkoznak az elemzők, az az, hogy ilyen hatalmas buborékok alakultak ki, a, és ezek a hatalmas zuhanások, amit például látták az első szlájdomon. Másrészt egyre erősebb a korreláció az élelmiszerpiacok és más nyersanyagok vagy pénzügyi piacok között, ahol korábban nem volt ilyen kapcsolat, vagy kevésbé szoros volt a kapcsolat. Az élelmiszer ára most sokkal szorosabban kapcsolódik például az olaj árához, ez korábban nem volt így. És tudjuk, hogy az olaj maga is spekuláció tárgyát alkotja a pénzügyi piacokon. A harmadik elem, hogy torzultak a rövid távú árak, tehát a készpénzárak, a spotárak és eh, a hosszú távú árak eh, viszonya eltorzult, eh, és az árfolyam kockázat fedezésére, ugye korábban a termelők próbáltak fedezeti kockázat biztosításokat kötni, hogy biztos legyen a bevételük, és stabil legyen a helyzetük hogyha a piaci eszközöket arra használnak fel, hogy segítsünk a fejlődő országoknak a kockázatok kezelésében, akkor nos, ezek a túl magas kockázat esetén nem lennének hatékonyak ezek a kockázatkezelő eszközök. Ezért az első lépés az, hogy a kockázatot kell csökkenteni, és csak azt követően tudunk ilyen piaci instrumentumokat felhasználni a kockázatok fedezésére. Mit kér az Oxfam? Nézzük meg. Szeretnénk, hogyha mindenki számára javulna az élet a jövőben, hogyha az egész planétán mindenkinek elég élelmiszer lenne, ahogyan Mamadou kollégám is elmondta, a fejlődő országok valóban meg tudnak termelni azt az mennyiséget, amire a lakosságnak szüksége van. De a globális pénzügyi piacok ezen említett szereplőiről se feledkezzünk meg. Néhány egyszerű hatékony eszközt kellene meghozni az ezen szereplők vonatkozásában. Először is növelni kellene a transzparenciát azaz minden valós idejű tranzakcióról azonnal készüljön egy jelentés, vagy ezt azonnal regisztrálják. A másik dolog, Az OTC ügyletek nagyon intranszperensek, ezt átláthatóbbá kell tenni és a transzfezével kapcsolatos intézkedésekre majd részletesebben kitérnék a vitában, hogyha akarják, most kevés az időm, itt az ár limitek, a pozíció limitek, a fogadások kérdésköre tartozik ide, illetve az, hogy hogyan tudjuk bekorlát, be, tudunk bekorlátozni olyan nagyon káros dolgokat, mint a passzív spekuláció, vagy a high frequency, a nagyon nagy gyakoriságú adásvétel. Mit tud az EU, hoz, hogyan tud az EU-hez hozzájárulni? 2010-ben eldöntetett egy reform, ezt most meg kell valószítani. 2009-ben a G20-ak is fontos döntéseket hoztak. A Kani csúcs találkozó eredményeit is várjuk, és sok ígéretet hallottunk már, hogy megszüntetik az árutősdéken a spekulációt, az egyik fő kérdés volt a G20-ak csúcs találkozóján. És miközben miért beszélünk, Luxemburgban üléseznek az EU pénzügyminiszterei, és megvitatják azt a kompromisszumot, amit az európai piaci szabályozása kapcsolatban akarnak meghozni. Ide tartoznak az OTC derivatívák, a tőzsdén kívüli ügyletek. A következő lépés az EU számára és biztos vagyok abban, hogy a parlament hamarosan megkapja az Európai Bizottság javaslatát. A pénzügyi eszközökre vonatkozó irányelv felülvizsgált változata. Ez tehát az új valóság, a pénz elpénzügyes és siesedett árutősdéken, piacokon, és ez a fejlődő ország sok millió lakosát érinti. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. A képviselők közül először Keller asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon érdekes prezentációkat. Sajnos megint csak nagyon kevés időnk van, mert egy másik szakbizottságba kell mennem, ahol szavazunk. Ezt szeretnék azért néhány észrevételt elmondani. A Zsakér úr által elmondottakhoz hozzászólnék. Ha jól értem, én azt mondta, hogy termelési válság van, arra kell koncentrálni, hogy nőjön az élelmiszer termelés mennyisége. Ezzel nem értek egyet. Szerintem nem termelési válság van, hanem sokkal inkább elosztási válság és természetesen van infrastruktúra probléma, ez is szerepet játszik, de nem ez az egyetlen probléma a disztribúcióban. Az elosztás a jövedelem problémával is összefügg, hogyha nőnek az élelmiszerárak, akkor még ha megvan az elég élelmiszer, akkor se tudják megvenni az emberek. Az élelmiszer, a szegénység, az égség eh, problémája, tehát az jövedelemhez kötődik, és eh, nem az az indoka, hogy nem termelünk elég élelmiszert. Meg vagy győződve arról, hogy a spekuláció is a probléma egy része. Ugye ön azt mondta, hogy az emberek mindig is spekuláltak. Jó, persze. De különösen az agrárpiacokon itt nagyon más volt régen a helyzet. Régen a gazdálkodók is mondjuk azért spekuláltak, hogy lebiztosítsák magukat a kockázatokkal szemben. Most viszont azok spekulálnak, akiknek semmi közük a mezőgazdasághoz, akik nem is láttak egy tehenet se egész életükben, és ez elég nagy le- különbség ez okozza a problémákat, és itt egyetétek az Oxfam álláspontjával. Érdekes lenne tudni, hogy ön ezt hogy ítéli meg. Ön azt mondta, hogy a szolgáltatások, a fogyasztók, eladók viszonyában is beszélnünk kell um, a spekulációról. A spekuláció lehet, hogy csak a problémának egy csekély része, más hatalmas problémák is vannak, de van, amit nagyon gyorsan meg tudnánk tenni, hiszen vannak mesterségesen kreált problémák is. Az elosztás, a jövedelemmel kapcsolatos problémák csak hosszú távon oldhatók meg, és ezek nagyon sok rétű problémák. Viszont van egy mesterséges neki, ami nem függ össze az asszájjal, vagy más dolgokkal, klímaváltozással, erózióval, hanem ez szerintem itt egy nagyon mesterségesen létrehozott problémával állunk szemben a spekuláció kapcsán. Az infrastruktúrákra kell koncentrálnunk, illetve a jövedelmekre, mert ez a fő probléma, is nem az élelmiszer termelés volumene. Köszönöm szépen, most pedig Gerer úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is meg szeretném köszönni jelentéstevő, a beszámolók tartójának Zsáki úrnak és Herman úrnak az előadásaikat, és mindketten beszéltek a G20-akról. Nos, itt a lehetőség arra, hogy Zsaki úrtól több információt kérjünk, hiszen ő a francia G20-ok csapathoz tartozik. Ahhoz a csapathoz tehát, amely a Canni találkozót, a Canni találkozót szervezi meg ősszel. Nos, Zsaki úr arról beszélt, hogy a retorika fontos szerepet játszik a politikai életben hiszen ezzel ösztönözzük az új vitákat, és az ilyen viták ugyanakkor a politikai lépésekhez, konkrét cselekedetekhez is vezethetnek. Nos, az élelmiszer krízis után először a G20 találkozóján sok szép mondat hangzott el, de kevés intézkedést hoztak. Például az adócsalás vagy az adóparadicsomok tekintetében. Már pedig a termelő gazdaságot sújtó súlyos károk okozói részint a pénzpiacok. Tehát az a benyomásom volt, hogy a G20-ak első ülésén nagyon dinamikus volt a hangulat, de utána csökkent a lelkesedés, elveszett a lendület. Ezért tehát a következő G20 ülés francia soros elnökségétől joggal várjuk azt, hogy folytatja 2008-2009-es lendületet, visszatér a dinamikához. Nem akarok persze öntől konkrét válaszokat hallani az elkövetkező G20 ülésről, hiszen minden bizonyal nem szellőztetheti meg ezeket a tényeket, de mégis kérem, hogy beszéljen arról, hogy milyen kitekintéssel bír majd a következő G20-as csúcs. Mit vár tőle? És ugyanakkor nagyon nagyra értékelem, hogy Zsaki úr a szervezők csapatában részt vesz. Köszönöm szépen. Most pedig Zimmer asszony kap szót. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni a két előadónak, hogy ennyire érthető és világos bevezetőjét adták a témakörnek. Számunkra, fejlesztési politikusok számára gyakran valóban az a probléma, hogy a részlet kérdéseket, is jól megértsük, például a pénzügyi spekuláció részleteit jól megértsük. Én mindig azon csodálkoztam, hogy milyen nyakassággal védelmezi a bizottság, az Európai Bizottság ezt a jelenséget, azt mondva, hogy nem áll fenn bizonyíték a spekuláció, a nyersanyagpiacokon jelentkező spekuláció között egyrészt, másrészt az árak volatilitása közötti jelenség között. Én a mai előadásokból azért mást hallottam ki. Igenis azt hallottam ki, hogy bizonyítható, hogy kapcsolat van a két jelenség között. És nincs is okunk arra, hogy nemet mondjunk erre, hiszen hogyha nemet mondunk erre, akkor ez azt jelenti, hiszen ez azt jelenti, hogy nem akarnak politikai intézkedéseket foganatosítani. Az a kérdés, hogy milyen eszközöket látnak, milyen lehetőségeket látnak. Arról is hallottunk, hogy közép, vagy akár rövid távon is a határidős ügyletekre szükség lesz az árak biztosítása érdekében, de ugyanakkor hosszú távon, erről hallottunk, gondolkodni lehet arra, hogy árplafonokat határozzanak meg, árfolyosókat írjanak elő, vagy legalábbis erről vitázzanak. Kérdezem, hogy a van-e konszenzusa, vagy legalábbis van-e alapja az ilyen javaslatoknak, megindulhat-e vita ezen kérdésekről, mert meg kell akadályozni, hogy ne az történjen, hogy csak nagy szavakat pufogtatunk, vagy vaktöltényeket pufogtatunk, de nem történik semmi. 2007-ben is ugyanezt történt, semmi sem történt, csak szavakat csépeltünk. És szép lassan már egy milliárd éthező emberrel kell számolnunk. Hogyha a krízist meghaladjuk, akkor megint az történik, ami idáig még pedig semmi. Tehát kérdezem, hogy hogyan jegecesedett ki a politikai szándék, mennyire ragadható meg a politikai szándék, és hogyan lehet az új eszközökről való elképzeléseket a nyilvánosság elé tárni, azért, hogy megfelelő nyomás nehezkedjen a döntéshozókra, és a, a cselekvés kényszere megjelenjen. Köszönöm szépen, Tolja úr. Adam, madame, Tolja asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak hozzák és Herman óraknak. Nagyon érdekes elemzést hallottunk tőlük. Egy olyan aspektusra szeretnék kitérni, amit egyébként Zimmer kolléga is említett. Látjuk, hogy jogalkotási igény van itt a parlamentben, és tudjuk, hogy bizonyos eszközöket meg kellene határozni, fel kellene állítani azért, hogy a felelősségi feladatainkat el tudjuk látni. Hát az elemzés az tökéletes, de kérném, hogy tegyen egy, tegyenek egy lépést előre, vagyis mutassák be részletesebben, hogy milyen eszközökre gondolnak, milyen jogalkotási eszközökre. Az első prezentáció pontosan azt mutatta be, hogy normatív eszközökre van szükség, hiszen spekulációs fellépés, spekulációs viselkedés, hát szabályokra van szükség, hogyha szabályokat fölállítjuk és betartják, akkor ráadásul még frissítjük is ezeket azért, hogy ugye a, sajnos, sajnos mindig a kiskapukat keresik a spekulátorok, tehát ezeket folyamatosan frissíteni is kell. Vagyis mit tegyünk, mit tehetünk, mit tehetünk többet európai szinten vannak olyan eszközök, amelyek azért születek, hogy a kockázatokat megelőzzük és kezeljük, hogy elkerüljük, hogy föl sem merüljen, hogy fölmerüljenek ezek a kockázatok, például biztosítási eszközökről van szó, valós gazdasági eszközök, de aztán a harmadik felek számára öncélú eszközökké váltak ezek, nem a gazdák számára biztosítási eszközé, hanem igazából a pénzügyi piacon úgy pénzügyi eszközökké váltak ezek, főleg a 2008-as válságot követően pontosan a kockázat megelőzés és kockázat kezelés aspektus alapján nem fogadhatjuk el, hogy az kockázatot önmagában tekintsük. És nem az a tét, hogy elkerüljük-e a kockázatot, hanem hogy hogyan kezeljük, hiszen nem a derivátumok jövedelméről van szó, hanem drámai kockázatok, kockázatos helyzetek merülnek fel, és azon sokan keresnek. Nem csak szabályokat, hanem szerintem korlátokat, sőt, akár tiltásokat is be kellene, hogy vezessünk. Mindkettőket arra kérném, hogy itt a szabályokra térjenek ki részletesebben. Számunkra, legalábbis számomra a munkámhoz egy nagyon érdekes lenne, hiszen én nem kutató vagyok, hanem jogalkotó. Navarro úr, jönné a szó. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az ENSZ rendszeren belül az OECD és a FAO égisze alatt végzett elemzések, melyek az ár ingadozást, a volatilitást vizsgálták, arra a következtetésre jutottunk, hogy egyértelmű, hogy a spekulások viselkedése jelentősen megerősítette az árak ingadozását. Ezért a mi megítélésünk alapján itt egy nagyon fontos kérdésről van szó. Az esetleges eszközökről is elképzeléseink vannak, és nagyon örülök, hogy itt a jogalkotók azt mondják, hogy szeretnének cselek, cselekedni szeretnének. Három típusú fellépést szeretnék körvonalozni, impulzus szeretnék körvonalozni, mely a jogalkotás segítheti. Egyrészt a G20 Kanni találkozóján történhet valami, másodszorban az az Élelmiszer Ellátás Biztonsági Bizottság október közepi római ülésén várható fontos vita az, az árvolatilitásról, és azt hiszem, hogy ez jó muníciót ad a hazai vitáknak majd, és ezen felül pedig az ENSZ közgyűlésében is a Dominikai Köztársaság kezdeményezésére vitát folytatnak majd le érdemes az árvolatilitásról, és azt gondolom, hogy érdemes ezt is nyomon követni, és így eh, megfelelő lehet majd nyomon követni ezt az ügyet is. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, és most eh, újra megadom a szót a szakértőknek. Jacques úr, kérem, hogy néhány percben adjon választ a kérdésekre. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Több kérdés merült fel. Úgy gondolom, hogy sok mindenben meg tudunk állapodni, és egyet tudunk érteni. Keller asszony egy elemzésre utalt. Ugye a mai probléma az nem előállítás, hanem elosztási probléma, ezt említette. És azt is hozzátette, hogy a hozzáférés, az élelmiszerhez való hozzáférés az alapvetően jövedelemtől és nem termeléstől függ. Először is két dolgot szeretnék említeni, mondtam már az előadásomban is, hogy nagyon sürgősen kell dolgozni a logisztikai, az elosztási kérdéseken, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a fejlődő országokban a mezőgazdasági termelés és a jövedelem összekapcsolódik, úgyhogy ma rendkívül fontos növelni a termelést a fejlődő országokban, és figyelembe véve a klímaváltozásokat, a szokások változását, a következő 50 évben a demográfiai változásokat, növelni kell nem csak a termelést, hanem a termelékenységet is. De a két dolog között nincs ellentmondás, hiszen nagyon fontos egy termelési stratégia elfogadása, két alapelvel, az egyik a fenntartható mezőgazdaság, vagyis ökológiai szempontok, a talaj szempontjai, az egyéb szempontok, a klímaváltozás elleni harc figyelembevétele, és a másik a logisztika, vagyis az elosztás a spekulációval kapcsolatban. Nem mondanám, hogy nem értek egyet azzal, ami elhangzott. Az Oxfamos ajánlást osztom, fontos a szabályozás de amit az Oxfam javasol, tehát az elfogadható. Csak én azt szeretném mondani, hogy figyeljünk oda, hogy ne rövid távon gondolkozzunk, hiszen nagyon erős a volatilitás a mezőgazdasági áraknak. Nem szeretném, hogy a cselekvés miatt, a cselekvési kényszer miatt leállnánk a spekuláció szabályozásával, hiszen a jelenlegi válságnál fontosabb az éjség problémája, Úgyhogy harcolni kell mindenképpen a spekuláció ellen, de hosszú távú választ kell adnunk az élelmiszerbiztonsági kérdésekre, hiszen ez túllép ezen. Ez lett volna az értelme az én prezentációmnak, hogy számunkra ugye nem a másfél éves probléma a kérdés, hanem az egész világ élelmiszer biztonságát kell, hogy megoldjuk hosszú távon, még azelőtt, hogy a válság még súlyosabb lenne. Igen, szabályozni kell a piacot, és véleményem szerint két fontos iránya lehet ennek. Az első a tanúsítás. Nem szabad elfogadni csak tanúsított gazdálkodókat, ezeket független intézményekkel, hogy kiadják ezek a tanúsításokat, és így meg lehet akadályozni, hogy olyanok lépjenek be a piacra, akiknek semmi köze a mezőgazdaság és élelmiszeriparhoz. A második a korlátozás, pozíció korlátozás. Harmadik kérdés Guerrero részéről hangzott el, a G20-ak szerepe. Véleményem szerint ezek a fontos országok közös politikai elképzelést kell, hogy kifejezzenek, dinamizmus kell, hogy kialakítsanak, és ez kell, hogy a cselekvés alapja legyen. Nem gondolom úgy, hogy a G20 szerepe, hogy közvetlenül cselekedjen, hiszen a G20 képviselői nem feltétlenül ezzel a feltétellel rendelkeznek, hiszen itt ott vannak a, a nem kormányszervezetek, a magánszervezetek, a politikai szereplők, úgyhogy maga a G20 nem tud cselekedni, az bonyolult lenne, de hogyha egy közös vezetés, leadershipet tudnának biztosítani, az megkönnyíteni a helyzetet. Van ez a kérdés, amire nem igazán van megoldás, hogy nagyon könnyű összeülni egymás közt, és megmondani, hogy mit kellene tenni, mint az, hogy végig gondoljuk azt, hogy miért nem történnek meg ezek a jogos dolgok és ez lenne a kulcsa a cselekvésnek. Vagyis nagyon sok időt töltünk a javaslatokkal, ajánlásokkal, de nem tudjuk kiprovokálni a cselekvés megindulását. Ez a rendkívül fontos téma jelenleg, és a G20 tud ebben segítséget adni a politikai koherencia biztosításával, állásfoglalásokkal, és a mezőgazdasági területen bátra kell, hogy legyenek. Én magam nem veszek -e részt a tárgyalásokon. Nekem egy megbizatásom van a G20-akkal kapcsolatban a köztársasági elnök részéről, de mások a csatornák, ahol ténylegesen a tárgyalások folynak. Minden esetre nagyon nehezek ezek a tárgyalások, és ennek ellenére is nagyon nagy munka áll a mögött, hogy közös állásfoglalást kialakítsanak. Tudjuk, hogy nagyon különböző az eltérés, az ideológiai megközelítés, a módszerbeli megközelítés a résztvevők között, de mégis olyan közös pozíciót kellene kialakítani, aminek igazi tartalma van. Végül. Toja asszony. Egyetértek avval, hogy a kockázatok nem önálló életet kell, hogy éljenek. A fejlesztési tervek, projektek során mindig is figyelembe kell, meg kell érteni, mennyire érzékenyek ezek a fejlődő országok. A múltban eladósodtak az országok, annélkül, hogy figyelembe vettük volna az érzékenységüket a, olyan tanulmányokat készítettünk, amelyben megvizsgáltuk, hogy mennyiben járul hozzá a válsághoz az eladósodás, és hogy mi a, kinek mi a felelőssége ezzel. De hát nem lehet a rossz kormányzást okozni mindig a problémákért, hanem igazából a fejlődő országok érzékenysége az egy súlyos probléma, és szerintem itt kellene megvizsgálni, hogy uh, milyenek a kockázatok, és hogyan lehet megfelelő módon támogatni ezeket az országokat. Elnök, köszönöm. Herman úr szó, 5 perce van. Merci, Madame la Présidente. Um, yes, I would like to respond briefly. Igen, röviden szeretnék válaszolni Cimmer és Toya képviselők kérdéseire. Először is az Oxfam egy átfogó megközelítés mellett van, amelyről a délelőtti három előadó beszél. És ennek az átfogó megközelítésnek csupán az egyik területe az ár spekuláció, de ezzel foglalkozni kell. Az intézkedések és a politikai szándék tekintetében asszony, Azt hiszem, hogy tegnapig bízhattunk abban, hogy gyorsan haladunk előre az EU berkeiben, de most azt látjuk, hogy az egyik delegáció az európai piaci infrastruktúrális rendelkezésről szóló jogszabályt nem akarja elfogadni. Nem ideális ez, vannak például itt kivételek a nyugdíjalapok számára, de ennek ellenére ez a rendelet hatalmas lépést jelentene az átláthatóság megteremtésében, és az OTC derivatívákat ilyen módon visszaterelni a kereskedelmi platformokra. A másik kérdés a szabályozás megteremtése és a szabályozás javítása. Azonban ez még inkább problémás, hiszen a bizottság a piaci és pénzügyi irányelvek áttekintését bejelentette, de ez még mindig nem történt meg. Azt gondolom, hogy a csodálatos volna, hogyha a DEVE bizottság azt kérhetné, hogy a bizottság adjon tanácsot neki, illetve beszéljen, szóljon arról, hogyan áll ezen jogszabálytervezet előkészítésével kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy az élelmiszerbiztonság ügye legitimé teszi ezt a kérést. Azt gondoljuk tehát, hogy az Európai Bizottság javaslatának mindenképpen tartalmaznia kellene a következő kérdéseket, bár a legutóbbi információink szerint ez nem szerepel bennük, tehát a pozíciós limitekről többször volt szó, és Barnier biztos azt mondta, hogy tartalmazza ezt majd az ő javaslata, de ugyanakkor azt látjuk, hogy csak az managed position limitek eh, szerepelnek a jelen, jelentésben, míg mi az ex ante position limiteket kérjük. A managed, a kezelt position limit azt jelenteni, hogy a nemzeti hatóságokra görgetik rá, terhelik rá döntéseket, illetve a kereskedelmi platformok felügyelő hatóságaira, akik adhuk alapon módon hagyják majd végre a ellenőrzést. Azt gondoljuk, hogy az élelmiszerek kereskedelmében ez nem elegendő, hiszen az egyes kereskedelmi platformok között nagy érdek versengés van, aztán a nemzeti szabályozók versengenek egymással, hogy minél kisebb, kevesebb szabályozást teremtsenek meg. Tehát azt gondolom, hogy éppen ezért az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét az ex ante szabályozások biztosítanák az élelmiszerek területében. Ez valóban megalapozott volna, hiszen az élelmiszer nem egy olyan jav, nem a javak egyike, mintha bármi másról volna szó, hanem az élelmiszer a javak egy olyanja, amely amely alapvető jelentőséggel bír, és nem lehet, hogy a hedzselésnek eh, vagy pedig a különböző tevékenységeknek eh, szolgáltassuk ki. Alapvető emberi jogról van szó az élelmiszerhez való jog tekintetében, és éppen ezért erős intézkedéseket kell tenni. Ami a limiteket illeti, valóban az a fontos, hogy az egy napon belüli szélsőséges fluktuációt megakadályozzuk, és aztán vannak olyan spekulatív intézkedések, amelyek tökéletesen elszabadultak a kereslet kínálat viszonyaitól, például a high frequency, vagy a, a gyakran a, megkötött a rövid időn belül sok kötés és eladás ellen fel kellene lépni. A rendelet hatájával is problémánk van, hiszen újton újra látjuk, hogy különböző kivételi szabályokat emeltek be a bizottság tervezetébe, amelyek a különböző szereplőket kivonják a hatály alól. Úgy gondoljuk, hogy ezen kivételek nem jogosak, hanem a különböző lobbisták harcolták ki ezeket a kivételeket, valóban tényleg a kockázatok hedzselésére kellene vonatkoztatni, semmi másra nem a gabonatereskedők pénzügyi um, leányvállalataira fontos, hogy ne vonatkozzanak ezek a kivételek, mert ezek már egész egyszerűen pénzügyi tranzakciókat folytatnak le. Remélem világosan fogalmaztam. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást. Itt ezzel a második szekciót le is tudjuk zárni. Átérünk a harmadikra aminek a témája külföldi befektetések, vagyis a land grabbing. Az első panelnek ez a második témája, tehát tömeges befektetés mezőgazdasági területekbe a fejlődő országokban. Bizonyos elemzők szerint lehet jó hatása is ezeknek a befektetéseknek a befektetőkre és a helyi lakosságra is. Viszont a valóság az megcáfolja ezt, és egyáltalán nem win-win szituációról van szó. A nem szervezetek, civil szervezetek, mezőgazdasági mozgalmak folyamatosan jelzik, hogy milyen negatív hatásai vannak ennek a föld felvásárlásnak az élelmiszerbiztonságra, környezetre és az emberi jogokra a helyi közösségek, a helyi lakosság, őslakosság eh, esetében fölmerül a kockázat, hogy a generációkon keresztül használt területeket, mivel nem megfelelő a nyilvántartás, illetve a tulajdonjog szabályozása, elvesztik ezeket a területeket, amelyeket évtizedeken keresztül, generációkon keresztül megműveltek. Málavi szenegáli, etiópiai és más látogatásom is megerősítették ezt. A negatív hatások miatt több nemzetközi és helyi szervezet kezdeményezésekkel élt azért, hogy szabályozzák a nagyméretű földfelvásárlás kérdését. Ma lehetőségünk van arra, hogy beszéljünk arról, hogy milyen szabályokra lenne, milyen feltételekre lenne szükség azért, hogy ezek a külföldi befektetések valójában feleljenek meg az emberi jogoknak, a fenntartható fejlődésnek, az élelmiszerhez való hozzáférés jogának és az ön meghatározás jogához. Három szakértőnk van, Brav en Enizdár asszony, Málávi brüsszeli nagykövete, az Afrikai Unió bizottságában is dolgozott mezőgazdasági témákon, valamint a FAO-ban és az IFAD-ban is volt szerepe. Lorenzo Cotula a következő szakértünk, fő kutató, vezető kutató az Egyesült Királyságban, a Környezetvédelmi és Fejlesztési Intézetben. Jelentős tanulmányt készített a FAO és az IFAD számára nagymértékű befektetések témájában. Angus Selby a következő szakértő, az Altima Partners vezetője. Ez egy londoni székhelyű vállalkozás, mezőgazdasági témákkal foglalkozik. Nemzetközi pénzügyi társulat az Altima Partnert választott ki azért, hogy kezelje a befektetéseiket, és a fejlődő országokban megfelelően lépjen fel az élelmiszerbiztonság szempontjából is. Már is átadom a szót Nizzál asszonynak, 10 perce van. Merci beaucoup, euh, Madame Jolie. Köszönöm szépen, Zsoli asszony. A külföldi közvetlen befektetések egy nagyon kényes és ellentmondásos kérdésköré vált. Itt a, a vitának egy fő üzenete van, ezt szeretném én most itt megfogalmazni. Afrika tesz-e bármit is, és milyen szintű felelősséget vállal annak érdekében, hogy a külföldi befektetések kérdésében végül is a saját lakosságának a megfelelő élelmezése megoldódjon. Nagyon fontos üzenetet szeretnénk megfogalmazni, illetve Malawi elnöke, amikor az Afrikai Unió elnöke volt, a következőt mondta. Öt év múlva, azaz mostanhoz képest 2015-ben nem szabad, hogy egyetlen afrikai gyermek éhen halljon, vagy rossz táplálkozás miatt halljon meg, vagy üres gyomorral feküdjön le este. Ez az az üzenet, amelyet a ma délelőtti három fő előadónk is megfogalmazott. Az állam és kormányfők csúcs találkozója megegyezett abban, hogy az élelmiszerbiztonság fő prioritási kérdés, és az átfogó afrikai fejlesztési program a része. De egy konkrét intézkedésre van szükség, hogy Afrika a világ élelmiszer kosarává válhasson. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, hatalmas agrárberuházásokra van szükség, és ez a Mobutu nyilatkozatban benne van. Azt kérik, hogy az afrikai országok a erőforrásaik 10%-át fordítsák erre. Miről beszélünk most? A földbe történő beruházásokról. Miért pont most vetődött ez fel? Afrikában eh, sokan fektetnek be földbe. És az, azt az alapvető kérdést tesszük fel magunknak, eh, hogy az ilyen földbe történő befektetések, földvásárlások valóban azt fogják eredményezni, hogy 2015-ben egy gyermek sem hal meg éhezés, eh, alultápláltság miatt, és hogy egy gyermek se fekszik le éhesen? Olyan Afrikára van szükség, amely a világ élelmiszer eh, kosarává válhat. Vannak olyan tényezők, amelyekről most nem kívánok beszélni, mert Kasszula kollégám majd ezekkel részletesebben foglalkozik, hiszen ők kutatásokat folytatnak ezekkel a kérdéssel kapcsolatban. De Afrikában nyilvánvaló az a tendencia, hogy egyre több földet adnak bérbe, adnak el külföldi beruházóknak, és egy ilyen földvásárlás, hogy mekkora földet, földterületet érint, ezt tanulmányozta a FAO, és 2004-ig 2,6 millió hektárt adtak el, vagy adtak bérbe külföldi, külföldi beruházóknak, öt országban mindössze. És ez azt jelzi, hogy ez a folyamat zajlik, nagyon nagy föld területeket szereznek meg külföldi beruházók Afrikában. És nem csak beruházás, külföldi beruházásokról van szó, hanem belföldiek is vásárolnak földet. Miért történik ez? Megint csak azt kérdezem, hogy miért az élelmiszerekkel kapcsolatban ennek milyen hatása lesz a keresetet és a kínálatot, hogy ez hogy befolyásolja erről, én nem kívánok szólni, mert majd kotola úr beszél erről. Én az élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatásokat vizsgálom. Olyan országokban, ahol nagyon nagy a kereslet az élelmiszer iránt. A 2008-as események miatt, amikor borzasztóan megnőttek az élelmiszer árak, és meg vizsgálták ezek az országok a kínálati helyzetet, és egyre több föld területet vettek haszonbérbe. Egy másik kérdéskör a bioüzemanyagok kérdése. Azt hiszem délelőtt erről már beszéltünk, és erről beszélni is kell, mert az EU fogyaszt fogyasztás, energiafelhasználási célkitűzéseivel ez szorosan összefügg eh, hogyan befolyásolja az élelmiszerkeresletet, a bioüzemanyagok eh, előállítása, és eh, ezeknek az, az árak alakulása, a megújuló energiák közül a bioüzemanyagok egyre olcsóbbá válnak, és egyre jobban hozzáférhetők. Végül a föld beruházások kapcsán, itt az előbb is sokat beszéltük a spekulációról és arról, hogy az ár, az olcsó ár arra ösztönöz sokakat, hogy beruházzanak, hogy földet vásároljanak Afrikában. Még mindig sok az ellentmondás, hogy milyen makrogazdasági előnyök származnak a mezőgazdasági befektetésekből, Jelenleg például Malawiban a mezőgazdaság az, a gazdaság motorja, és Malawi országos szinten biztosította az élelmiszerlátást, de nem saját erőből és nem nagy beruházásoknak köszönhetően. De vannak olyan elképzelések, miszerint Afrikában a kis gazdálkodók, a kis emberek nem tudták biztosítani az élelmiszerellátást, és ezért kell áttérni a nagy farmokra, és nagy befektetők hozzak magukkal majd az új technológiát, tehát sokan ezt a vélemény képviselték. Egy racionális állami felmérés eredményeképpen Afrikában az, mezőgaz- az erőforrásoknak csak az 5%-át fordítják a mezőgazdaságra pedig a mezőgazdaságnak nagy befektetésre van szükség, vagy több pénzre van szüksége, és ezért itt megint bejön az import. Ezzel kapcsolatban azonban nagyon nagy kockázatokat látunk, és itt az alkupozíciót figyelembe kell venni, ki veszít, ki nyer, és általában a helyi közösségek a vesztesek. Időnként az ilyen ügyletek nem transzparensek, sokszor nem transzparensek, szükség lenne olyan mechanizmusokra, amelyekkel a helyi lakosság jogait meg lehet védeni. Mit tesz Afrika? Egy fontos eszköz, amit eddig még nem hangsúlyoztak ki a parlamenti képviselők, a következő. Léteznek-e keretek vagy irányelvek? Igen, a 2010-ben az Afrikai Unió elfogadott ilyen kereteket, irányelveket 5-6 év konzultáció után. És ma délelőtt elhangzott hallottak alapján, és biztosítani kell azt, hogy minden érintettet vonjanak be e, ebbe a folyamatba. Tehát az Afrikai Unió elfogadott egy ilyen iránymutatást, ezt végre kell hajtani. Az Afrikai Unió tagállamai látják, hogy milyen nagy kihívást jelent ez a sok beruházás a Földterületben, és ebben lehetőséget is látnak. De az alapvető kérdés az, hogy a föld iránti keresletet hogyan lehet kielégíteni úgy, hogy egyúttal legyenek a fenntarthatóságra vonatkozó irányelvek, és biztosítsuk a helyi közösség földhöz való jogát. Ma és holnap is ezekről a kérdésekről vitázni fogunk. Az Afrikai Unió, az ENSZ, Afrikai Bizottsága és az Afrikai Fejlesztési Bank alkottak egy konzorciumot, és megszerveztek egy magas szintű fórumot az Afrik amerikai FDI-kkel kapcsolatban. Nairobi-ban volt ez a találkozó. Miniszterek, föld kapcsolatos szakértők, a civil társadalom képviselői, gazdálkodói szervezetek, nőszervezetek képviselői, és minden érintett fél részt vett ezen a találkozón és biztosítják azt, hogy itt a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni. Tehát legyen beruházás a mezőgazdaságban, mert szükség van, másrészt meg kell őrizni a kis termelők létfeltételeinek a biztonságát. Végül is az EU parlamenti állásfoglalással foglalkozik ezekkel az aggájainkkal és kérdésekkel. Számítunk arra, hogy önök határozottan támogatni fogják ennek a keretnek és az iránymutatásnak a megvalósítását, amit mond mondtam, az Afrikai Unió csúcs, csúcs találkozóján fogadtak el. És még ezt kiegészíteném a következővel. Reméljük, hogy mindez majd elvezet oda, ugye, amit valami elnöke mondta, Afrikában egy gyermek sem halhat éhen, vagy nem halhat meg alultápláltság miatt, vagy nem fekhet le üres gyomorral. Ezt kell elérnünk. Köszönöm. Köszönöm, és most átadom a szót Kotula úrnak, 10 perce van. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy lehetőséget biztosít a számomra, hogy megjelenjek a mai nyilvános meghallgatásom. Rendkívül fontos az az állásfoglalás, amelyet a parlament a közelmúltban elfogadott. Egy agytrösznél dolgozom, az Egyesült Királyságban van ennek a székhelye, és foglalkozzunk a globális land grabbing kérdéskörének minden eh, vetületével. 2008-2009-ben 16 eh, millió hektár földet vásároltak meg, vagy 60 milliót. Ez körülbelül Ukrajna területével megfelelő nagyságú földterület. Itt általában hosszú távú haszonbérletről beszélünk, állami tulajdonban lévő földeken, és az ilyen földszerzések túlnyomó része Afrikában zajlott. Néhány ország, mint például Etiópia, Szudán és Mozambik járnak élen ebben a folyamatban. És itt nem csak erről van szó, hanem nagyon gyakran a befektetők a legjobb földet, nem csak hogy földet akarnak venni, hanem a legjobb földterületet, ami legközelebb van a piacokhoz. Ha megnézzük Mali, Mali térképét, itt kékkel jelöltük be a földszerzéseket, és ezek a Niger körüli térség, a Niger folyó közeli térség, ahol ugye nagyon jó a öntözési lehetőség. Mi a motorjának a jelenségnek? Az előző előadó kiválóan összefoglalta ezt. Nagyon sok cég arra számít, hogy hosszú távon nőni fognak az élelmiszerárak a demográfiai növekedés miatt, megváltoznak a fogyasztási szokások, itt az urbanizáció. Tehát összességben sok pénzt lehet keresni a mezőgazdaságban. A másik felhajtó tényező a bioüzemanyagok, e mögött meghúzódik persze egy állami politika, hogy e, nagyon sok e, piacon kötelezővé is teszik a bioüzemanyag felhasználását. Azután a, e, itt van a szén kreditek kérdése, a demissziókereskedelem, és végül a fin- e, financiális kérdések. Itt e, a pénzügyi piacokon nagyobb nyerességet lehet szertenni a mezőgazdasági befektetésekkel, hogyha technológiával növelik a termelékenységet, és új agronomiai módszereket terjesztenek el nagyobb haszonra tehetnek szert a befektetők. Kína, az öbölmenti országok a legnagyobb befektetők vagy beruházók. Itt persze elég sokszínű a kép a belföldiek is részt vesznek az ilyen földszerzésben, de a külföldiekre beszélünk, akkor az európai cégek is fontos szerepet játszanak, mellettük pedig de viszont más országokra jobban odafigyel a közvélemények, nagyobb publicitást kapnak. Nos, kik a, melyik országokat érintünk? Itt nagyon sok az, sokan azt hiszik, hogy sok a terméketlen terület Afrikában, és ez nem így van a, még hogyha nincs, nem is jól látható, azért az emberek használják a földet, lehet, hogy legeltetésre használják, lehet, hogy fő, fát gyűjtenek, és, de ez viszont alapvető fontosság az ott élők számára. És sokszor 200 hektárnyi területekről beszélünk, és fel lehetne használni ezeket a területeket, de, de sok az akadálya, elsősorban a vízhiány jelent sokszor akadályt, amiért nincs mezőgazdasági hasznosítás. A helyi lakosság jogait általában nem ismerik el a nemzeti jogalkotók. Nagyon gyakran állami tulajdonban vannak ezek a földek, és az emberek használják az állami tulajdonú földeket de ők gyengék ahhoz, hogy érvényesítsék a jogaikat, hogy kikényszerítsenek olyan garanciákat, amelyre szükségük lenne. Éppen ezért általában a, a kormányok húzzák a rövidebbet az ilyen tárgyalások során, nincs nem transzparensek a tárgyalások, senki nem tudja, hogy hol zajlanak ezek, nagyon kevés kontaktus eh, for, hozzáférhető a közvélemény számára. Néhány országban vannak konzultációs eh, struktúrák, eh, de végül is ezeket sokszor nem tartják be. Néhány szerződést elemeztünk, néhány egész jó tárgyalások után született meg. Sokszor azonban néhány oldalnyi szerződés alapján hatalmas földterületek kerülnek külföldiek birtokába, és ebből az egész országnak, illetve a helyi közösségnek nagyon-nagyon kevés gazdasági haszna származik. Mit árul el mindez számunkra? Először is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy szükség van agrárberuházásokra, és sok országban valóban ez a helyzet. Senki nem mondja, hogy ez ne lenne így. Viszont milyen típusú agrárberuházásokról beszélünk? Az beruházás minősége legalább, legalább olyan fontos, mint a mennyisége. Az elmúlt három évben, amióta felütött a fejét ez a jelenség, azt láttuk, hogy a helyi lakosságra gyakorolt hatás negatív volt, de azért voltak sikertörténetek és olyan projektek is, ahol valóban bejött az, hogy a helyi lakosság is jelentős jövedelemhez jutott. A beruházásokat strukturálni kell, Egyre több tapasztalatunk van, mi is, és a FAO, valamint más szervezetek is egyre több adatot, dokumentumot tártak elő. Nagyon fontos az, hogy a leginkább érintett országokban élők kezébe kell adni a vezetést. Ez a, ma ez a nyitott konzultáció, ilyesmire lenne szükség ezekben a nagy országok, ezekben az országokban is, amelyek érintettet, kistermelői szervezettek, gazdálkodó szervezetekkel tudják hallatni a hangjukat ezekben az országokban. Maliban például a termelői szervezetek az elmúlt években elég aktívan foglalkoztak ezzel a kérdéssel így oh, neki kell adni a vezető szerepet. Nemzetközi folyamatok is zajlanak, ezek is fontosak, iránymutatásokat dolgoznak ki, élelmiszer és agrárügyi, agrárkérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek. Ezekről már beszéltünk. Azután van egy másik folyamat, az úgynevezett felelősség teljes agrárberuházások. Tehát ezek fontos jelenségek, ezek szolgálhatnak iránymutatással ezen ország számára, hogy jól végezzék a dolgokat de végül is öm, foglalkozni kell a nagy kihívásokkal, amelyek helyi szinten vagy nemzeti szinten jelentkeznek. Foglalkozni kell az elszámolthatóság, a transzferencia kérdésével, erősíteni kell a helyi lakosságot, a kis termelőket, erősíteni kell a jogi kereteket, és végül biztosítani kell, hogy a szükséges kapacitások meglegyenek, hogy a helyi kis termelők hallathassák a hangjukat, megfogalmazhassák az érdekeiket, a gazdálkodó szervezetek, a civil társadalom ellenőrizhesse, hogy mit csinál a kormány, és a kormánynak legyen kapacitása arra, hogy a beruházásokat ellenőrizze annak érdekében, hogy maximális előnyökhöz jusson az érintett ország. Végül a következtetésünk az lehet, hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon sok feltételezés van, miszerint van egy ilyen feltételezés, hogy rengeteg földterületet lehet még megszerezni, vagy egy másik, hogy a mezőgazdaságot csak ilyen módon lehet fejleszteni. De ezek a feltételezések még nem nyertek bizonyítást. Nem, nincs bizonyíték arra, hogy mi történik tényleg ott helyben, hogy milyen mechanizmusokkal eh, lehetne eh, valóban a helyieket előnyökhöz juttatni és mm, sok információn alapuló vitára van eh, szükség azokban az országokban, ahol ezek a folyamatok zajlanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szelbi úrnak adom át a szót, 10 perce van. Uh, good morning. Uh, Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy lehetőséget biztosít a számomra, hogy uh, néhány perspektívát fölállítsak, méghozzá bemutassam, hogy a magánszektor hogyan áll hozzá a vita témájához. Először is röviden szeretném kommentálni, és e-, első reakciómat megosztani önökkel a, ez a fontos rendelte kapcsolatban vagyis úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kis gazdák számára mindez, hiszen a szervezet nagylétékű gazdaság sokszor nem is veszi őket figyelembe, úgyhogy nagyon helyesnek tartom ezt a soft fejlődési támogatást, hiszen sokszor a leginkább kézzelfogható fejlesztési támogatás is, amire szükség van, nem valósul meg. És nagyon jónak tartom azt is, hogy foglalkozunk a közszektorral is, vagyis sokszor a magánszektor és a közszektor között nincs igazán megfelelő kapcsolat. Teljes mértékben támogatom a, ezt a fajta kis gazdasági jellegű megközelítést. Nem szabad ö, te, sokkal könnyebben persze ö, támogathatók a nagy ö, vállalkozások, a nagy gazdaságok, de nem szabad megfelelkezni a kicsikről sem. Néhány üzenetet szeretnék megosztani önökkel ma délelőtt. Az első téma, hogy a mezőgazdasági ellátás és kereslet makro kérdései miatt nem kell aggódni, nem kell pánikolni, gyakorlatilag megoldások léteznek ezekre a kérdésekre. Az egyik például az úgynevezett multimedicinális megoldás, vagyis hogy támogatni kell a, a nagy, a kisebb gazdákat is, a kézefogható kezdeményezéseket, támogatásokat és a soft kezdeményezéseket. Ugyanakkor nem szabad polarizálni semmit a vitát, hiszen erős a nyomás jelenleg arra irányulva, hogy demonizálják a nagy gazdaságokat és befektetőket. Ugyan az, hogy a, a nagy a jó és a nagy a rossz és a kicsi a jó, ez a koncepció szerintem így önmagában nem érvényes, és sokkal bonyolultabb a helyzet. Ez egy naív, sőt akár veszélyes megközelítés. To give a quick background in terms of what we do, Mit teszünk tehát mi? Én egy private equity alapnak dolgozom, amely az elmúlt 6-7 évben mezőgazdasági termékekbe is befektetett. Négy különböző kontinensen végeztük a munkánkat, és az az állításunk, hogy nem a természeti erőforrások hiányával jön létre a, a probléma, hanem sokkal inkább a szakértelem hiányzik. A mezőgazdaság négy-öt évtizedre tekint vissza a zöld forradalom óta, nagyon korlátozott a befektetés a mezőgazdaságba, és az USA és az európai támogatási politika egy megakadályozta, hogy a mezőgazdasági piacok nagy részét az közös piacba integráljuk. A kihívások tehát nem csak a termékekről szólnak, hanem az emberekről is, és éppen ezen kell, a helyzeten kell változtatni. Úgy gondoljuk tehát, hogy minden régióban az egyik legjobb um, szakértő csapattal rendelkezünk, és uh, itt a kockázatelemzési és kezelési eszközöket uh, beépítjük a szakértők munkájába, és uh, igyekszünk a szakértelmet is azonosítani, és mindenki, aki dolgozott már gazdaságban, pontosan tudja, hogy hatalmas különbség van a legjobb termelők termelékenysége és az alacsonyabb termelékenységet elérő termelők termelékenysége között. A, te, a gazdálkodás ugyan a művészet, ugyanennyire művészet, mint amennyire tudomány. A befektetési stratégiánk a people first asset second filozófiát követte, tehát először az emberekre figyelünk, utána a termékekre, terményekre. Láthatják itt a termelési területünket, és csak 20%-ára fektetünk be. Ezek középtávú bérleti szerződésben vannak, és közvetlen tapasztalatomból elmondhatom, hogy a, ezen bérleti szerződések lényege a helyi közösségek kezében van, illetve ők tudják meghatározni, mit tesznek vele. Két-három dollárt eh, fektetünk be az um, emberekbe egy termőterületre levon, lebontva sokkal kevesebbet a konkrét um, terményekre. A tevékenységünk alatt eh, egyetlen um, embert se bocsátottunk el, mi több eh, az új munkahelyek 90%-át mi teremtettük, és csak 10%-et örököltük, pedig nagyon sok munkahelyet teremtettünk. Körülbelül ezer magán szerződésben álló szerződéses termelőnk van, tehát úgy gondoljuk, hogy a helyi munkahely teremtéshez is jelentősen hozzájárultunk. Az afrikai befektetéseinkről elmondhatom, hogy 200 ezer hektárnál nem nagyobb területen tevékenykedünk. Két éve vagyunk jelen Afrikában, körből 5000 hektárom területeket vettünk, ezeket vertikálisan integráltuk a feldolgozási láncba, egy olyan stratégiába, amely hazai piacorientált és nem exportorientált. Ezen projekt mellett ugyanakkor egy eh, kis eh, gazda, eh, kisgazdákat integráló szervezetet hoztunk létre, hiszen a mezőgazdaságba való beruházás épp annyira szól a helyi közösségek megőrzéséről, támogatásáról, mint a nagy makrogazdaságról. Nem akarok hosszan szólni a makrogazdaság változásairól, azt hiszem, hogy mindenki tisztában van a keresleti görbe projekciókkal, ugyanakkor a következő 20-30%-kal jelentősen nő majd a termelés. Sokkal inkább azonban az izgat, hogy a kínálati oldal bizonytalanságokkal néz szembe. Mondtam, hogy nem a termelés jelenti a szűk keresztmetszetet, hanem sokkal inkább a bizonytalanságok keserítik meg az életünket. Például a nagy lakossági sűrűségű lakóterületeken, Kínában, Indiában, Dél-Kelet-Ázsiában a vízhiány lehet probléma. Jelentősen változik az időjárás, a szélsőséges időjárási események egyre gyakrabban jelentkeznek, és ezek nagyon nehezen tudják a kínálati választ, ezek nagyon befolyásolják a kínálati választ. De változóban van a kereskedelmi politika is, és még egyszer mondom, hogy egyre előre láthatatlanabbak az időjárás és piaci események. Három alternatívával rendelkezünk, hogy hogyan adjunk választ a kihívásokra. Egyrészt növeljük a termelékenységet, vagy a hozamot, vagy a menedzsment technológiát javítsuk azon területeken, amelyek hátul kullognak. A másik lehetőség, hogy újabb föld területeket kapcsolunk be, főleg Dél-Amerikában és az afrikai kontinens déli területén is rendelkezésre áll még ez a terület, de ez nagyon sokba kerül és nagyon bonyolult. A harmadik lehetőség, hogy új technológiákba fektessünk be Gyakran kérdeznek, kérdezik tőlem, hogy a három stratégia közül melyiket támogassuk. Azt hiszem, hogy mind a hármat támogatnunk kell, hogyha a kihívásra választ akarunk adni. Minden lehetőséget ki kell aknáznunk. Mielőtt zárnám mondandómat, gyakorlati eh, helyi tapasztalatból szeretném megvilágítani azokat a kihívásokat, amelyekkel a kis gazdák, a kis gazdálkodók szembenéznek. Nem lesz ez a panacea, a mindenre jó ö, gyógyszer, a csodaszer, a jövő kihívásaira a kis gazdaság. Hiszen minden gazdálkodó ugye kihasználja az infrastruktúrát, használ infrastruktúrát, tőkét, területet, vizet, és így jön létre a termék azon a, abban a termelési időszakban. Aztán ezt a terményt még a piacra is kell juttatni, tárolni kell, végezetül pedig fizetnek nekik és ezzel kell a pénzügyi ciklust lezárni, hiszen minden fenntartható mezőgazdasági rendszernek feltétele ez. Azonban a kisgazdaságok esetében a ciklustra nehezedő kihívások hatalmasok és akkor még a Dél-Afrikán belüli öm, gazdasági területekre vonatkozó jogviták veszélyeiről nem beszéltünk, amelyek az elmúlt évtizedekben nehezítették a gazdálkodók életét. Gyakran az infrastruktúra is problémát jelent, egy dél-afrikai gazdálkodónak háromszor olyan messze kell vinni a termékét vagy a terményét, mint egy dél-amerikainak tehát nagyon nehéz a mezőgazdaságból azonnal egy cash gazdaságot csinálni. Végezetül pedig az támogatási rendszerek is nagyon késedelmesek Afrikában. Gyakran 40-50 évvel ezelőtti termelési rendszereket alkalmaznak. Végezetül, hogyha piaci logisztikát is megvizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy alig van tart, a tárolási lehetőség nagy, messz távolságokra kell szállítani a terméket, eh, és nagyon megbízhatatlan a szállítás és a tárolás. Végezetül pedig a finanszírozási rendszer se kiszámítható. Ezek a kihívások, melyekkel a kis gazdaságok szembe kell, hogy nézzenek ahhoz, hogy erre választ adjunk. Nem azt mondom, hogy fityet kell hagynunk a kihívásokra, csak azt mondom, hogy ezen kihívásokkal látunk, és egy nem egy csoda receptre kell számítani, hanem sok kis gyógyszert kell alkalmazni, úgy, hogy szinergiákat is teremtsünk a kis gazdaságok számára. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, és most megadom Címer asszonynak a szót. Ja, auch jetzt wieder recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen önnek is min, önöknek, mindhármójuknak a előadásukat, amelyek nagyon sok alap kiinduló pontot biztosítottak a vita számára. Először is meg szeretném köszönni, hogy a land grabbing jelenségéről világos álláspontot képviseltek a szakértők. Egy kijelentést tartottam különösen elgondolkodtatónak és érdekesnek, mégpedig azt, hogy a 20%-os bioenergia üzemanyag részarány és az ennek a szubvencionálása vezetett oda, hogy a fejlődő országokban nagy területeket vásároltak fel a fejlett országok, azt gondolom tehát, hogy világos kapcsolat jelentkezik itt az EU stratégiájával. Sajnálom, hogy a parlamentben nem kaptunk többséget, nem szereztünk többséget annak érdekében, hogy az EU ezen stratégiai célját befagyasszuk, azt mondva, hogy először egy hatástanulmányt kell végezni, mielőtt folytathatnánk ezt a 20%-os bekeverési el, öm, arány megvalósítását. De most az utolsó felszólalóhoz szeretnék hozzászólni. Minden tiszteletem a magánvállalkozásoké, és természetesen a magángazdaság is hozzájárulhat, és hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy az élelmiszer ellátási válságot meghaladjuk, de ugyanakkor valamit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A legtöbb ember a világban nem a nagyvárosokban éhezik, hanem azok az emberek éheznek, akik a fejlődő országokban gazdálkodóként eh, a saját életüket akarják biztosítani. Ezek a kis gazdálkodók. Az afrikai fejlődő országokban kizárólag már itt abból indulnak ki, hogy a rendelkezésre álló munkaerő 70%-a a vidéki térségen dolgozik, és itt maga próbál megélni. És ezek a kis gazdálkodók, ezek a parasztok, azok, akik éheznek, akik nem képesek ennen magukat és családjukat élelmezni. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy sokkal inkább a nagy koncernekre kell koncentrálni, nagy agrárvállalkozásokat kell támogatni, akkor azt gondolom, hogy ez a valósággal édes kevés kapcsolatban áll, hiszen a kisgazda, a gazdálkodó Afrikában, és ezt személyesen is megtapasztaltam, egy idős asszony, aki a kapával csapkodja a szárat, kérges földet, és magvakat szór bele, és semmilyen esélye nincsen arra, hogy versenyképes legyen a piacokon, hogy saját értékesítési utat építsen ki, és végezetül értékesítse a terményét. A szubvencionált terményekkel szemben, amelyeket mondjuk az EU-hoz be, nem kép, versenyképes, és persze nagy agrárcégekkel szemben se. És hogyha arról beszél, hogy milyen nagyok a szállítás, hosszúk a szállítási útvonalak, hogy milyen kevés lehetőség van arra, hogy a saját termékeket piacra juttassák, hogy nincsen feldolgozási kapacitás, akkor a probléma leglényegéhez jutottunk el. Azonban ez nem, hogy az nem azzal lehet ezt megoldani, hogy a nagy cégeket kell preferálni, hanem sokkal inkább Valamit tenni kell annak érdekében, aki, hogy a kisgazdálkodók, a kisgazdák a saját mezőgazdaságukat jobban kiépíthetsék, fenntarthatóbbá tegyék, és itt kérdezek öntől valamit. Mégpedig, hogy hogyan lehet megvédeni a fejlődő országok agrárpiacát, hogyan lehet biztosítani számukra, hogy a nagyok konkurencia harcával szemben megvédjék magukat. Kérdezem, hogy hogyan látja ön ezt a kérdést? azután a magángazdaság szerepéről szólok még néhány szót. Mondtam, hogy általánosságban semmi bajom nincs a magángazdaság működésével. Ám hogyha a food program a tisztességes élelmezéshez eh, való jogot csak úgy tudja megteremteni, hogy PPP-kben dolgozik, akkor ez problematikus. Miért? Egyrészt ugye az ENSZ élelmezésügyi programjáról van szó, tehát a probléma az, hogy az ENSZ a finanszírozását nem tudja megoldani, mert egy-két tagállam nem fizeti be a tagdíjat. Ilyen módon még Kofi Annan elnöksége alatt úgy döntöttek, hogy a jövőben ezeket a programokat PPP-kben kell finanszírozni. Ugyanakkor ehhez szabályokra van szükség, melyek meghatározzák, hogy mely premisszák mentén lehet-e projekteket finanszírozni. Természetesen a World Food programmal való együttműködésben a magángazdaság továbbra is profitra tör majd, nyereséget akar elérni. A kérdés az, hogy ki dönt, és milyen elvek alapján dönt arról, hogy a programokat hogyan lehet alkalmazni. Azt hiszem, hogy ezekről a kérdésekről világos, átlátható szabályokra van szükség, csak így működhet a PPP. Tudni kell, hogy ki kapja a pénzt, hogyan jut el a pénz a vállalkozásokhoz, erről az, nemzet, az államok nemzetközi közössége kell, hogy döntsön, és a világ élelmezési problémájában a legfőbb szerepe az ENSZ, illetve a nemzeti nemzetek közössége kezébe kell, hogy legyen, és nem a PPP kezébe kell, hogy legyen. Euh, Köszönöm. Most saját magamnak adom meg a szót. Szeretném Kotula úrtól azt kérdezni, hiszen ő egy kutató, foglalkozik ezekkel a problémákkal. Ugye azt mondta, hogy nagyon sok európai cég működik ezeken a területeken, ezen szerződések keretei között, de nem mondták meg, hogy kik ezek. Jó lenne, ha néha, néhány nevet megosztana velünk, és hogy hol van a székhelyük, meg tudta-e vizsgálni az elszámolásaikat, mennyi adót fizetnek azokban az országokban, ahol működnek, valamint, hogy van-e pozitív tapasztalata is ezekkel kapcsolatban, néha előfordul-e, hogy tényleg jól működik a vendéglátó ország számára is az ilyenfajta együttműködés? Ez lenne a kérdésem. Stifler asszony a szó most. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Bevallom, hogy egy kicsit csodálkozom a hozzászóláson, hiszen ma délelőtt óta magyarázzuk, hogy mindenkinek az a szándéka, hogy a gazdáknak, a kis farmereknek a fejlődő országokban lehetősége legyen az önállóságra, hogy kilépjenek a jelenlegi helyzetből. Tiszteletben kell tartjuk az ő életmódjukat. Most viszont pont az ellenkezője hangzik el, és egyáltalán nem ebben az irányban szeretnénk mi elmozdulni, hiszen azt mondták, hogy a kis gazdák nehéz döntés kell, hogy hozzanak. a hozzájuk tartozó földekkel kapcsolatban. De hát az a benyomásom, hogy nincs választási lehetőségük igazából, hiszen ezek a kis gazdálkodásokon igazából dolgozók élnek, és követve az önök eszmefutatását néhány év múlva Afrikában vagy más fejlődő országokban a vezető szerepet európaiak, amerikaiak, kínaiak fogják játszani, és semmilyen lehetőséget, sansz nem adunk a helyieknek. Remélem, hogy egyszerűen rosszul értettem az önök elképzelését. Igazából ezt szerettem volna elmondani, és nem igazán kérdést szerettem volna föltenni. Kicsit félelmet keltett bennem, ami elhangzott. Mit tesznek azért, azokért az asszonyokért, akik napról napra harcolnak, hogy a saját kis földjüket megműveljék. És az önök rendszere az valójában ugyanennyire hatékony-e, és ezzel meg lehetne oldani, hogy napról napra ne halljon éhen több száz gyerek, vagy akár felnőtt. Köszönöm. Tojá asszony, jön szó. Grazie, grazie molto. Köszönöm szépen minden hozzászólalnak szeretnék köszönetet mondani, érdekes dolgokat mondtak, és újabb kihívásokat is felvetettek, például az, hogy mi lehet a kapcsolat a magán tőke, hogyha megfelelően korrekt módon irányítják a fejlődés irányába, tehát mi lehet a szerepe ennek a magántőkének. Ezzel a téma különösebben érdekel minket, hiszen fontos, hogy a kis gazdák, a helyi gazdák is fönnmaradhassanak ebben a fejlődési irányban. Úgyhogy egy új terület is megnyílt a gondolkodás előtt. A másik téma, amivel itt az évek során sokat foglalkoztunk, ugye a land grabbing, földfelvásárlás. Szerveztem jó magam is, kedves Zsoli elnök asszony, szerveztem meghallgatásokat. Igen, nekünk is megvannak a saját hibáink, hiszen olyan eh, cégek, olyan vállalkozók, lehet, hogy kisebb mértékben is, mint eh, mások, de hozzájárulnak a földfelvásárláshoz. Úgyhogy eh, helyes, hogyha mindenről tudomást szerzünk. A kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne fejleszteni azt a referencia keretet, amiről itt szó van. Az igaz, hogy a földfelvásárlások során a tárgyalások egyenlőtlenek, abszolút egyenlőtlenek, és a felelősség sokszor a helyi kormányé, a helyi hatóságoké, hiszen közterületekről, állami tulajdonú területekről van szó. A szükség lenne a tárgyalási képességre azért, hogy megvédjék azokat, akik ott élnek ezeken a területeken, hiszen akik nem gazdák, azok azokat tömegesen kihelyezik ezekről a területekről, és mi lesz a sorsa a helyi gazdáknak, akik ezeken a területeken dolgoznak. Beszéltem kutatókkal, tudósokkal, akik adatokat gyűjtöttek erről a témáról. Néhány oldalas kis, épp hogy aláfirkált szerződések ezek. Úgyhogy mindannyiunknak megvan ebben a felelőssége. Nagyobb felelősségre van szükség helyben is. Mi, európaiak, az intézményekben támogatnunk kell ezt a kompetencia és ismeretépítést. építést Szükség van eszközökre, hiszen ha a szándék megvan, akkor szerződéses képességre is szükség van azért, hogy ezeket a befektetéseket tényleg kihasználják, de ne a saját lakosság hátrányára. Úgy gondolom, hogy tudnánk segíteni ennek a keretnek a kialakulásában és megerősödésében. Elnök azt, hogy már is befejezem. Említették azt a ENSZ-ben kialakult általános keretet említették, az egyéb folyamatokat, aztán a Nairobi folyamatot. Vannak ilyen kiindulási pontok. Mi lenne, ha parlamentként is dolgoznánk ezen a témán azért, hogy igazi szerződés, nem azért, hogy ez igazi megállapodás szülessen, hanem hogy legalább felállítsuk, hogy milyen pontokat kell tiszteletben tartani. És egy utolsó dolog, Olaszországban, Milánóban, vagyis Európában lesz a következő világjelítás, ugye a nemzetközi világjelítás Sánkhájt követően. Témája a világ ellátása. A helyi hatóságoktól azt kérjük, hogy a kiállítás alkalmával is foglalkozzanak ezzel a tárgyalási kerettel. Támogassuk a helyi hatóságokat, hogyan tudják fölvenni a harcot itt a külföldi befektetésekkel kapcsolatos problémákkal, amelyek lehetnek nagyon hasznosak, ahogy elhangzott, de lehetnek nagyon károsak is. A tárgyalási kompetencia építés kell, hogy segítsük. Aztán, hogy erre a politikai szándék megvan-e vagy sem, az egy másik kérdés. Minden esetre nekünk ez a dolgunk. Merci. Je vais maintenant donner la parole. Köszönöm szépen, és most átadom a szót a nem képviselőknek. Navarro úr, maximum kettő perc. Köszönöm szépen, Jönök asszony. Az ENSZ rendszerében vannak bizonyos elvek. Először is eh, a mezőgazdasági gazdálkodás és üzleti tevékenység, eh, független attól, hogy nagyüzemi vagy kistermelői gazdálkodásról van szó. Magánberuházások történnek a mezőgazdaságban, és egy bizonyos mértékig megpróbálunk együtt működni kormányokkal és gazdálkodói szervezetekkel, hogy növekedjenek a beruházások. De természetesen a kis gazdálkodókra is oda kell figyelni, az ő előnyeikre is biztosítani kell. Néhány országban ösztönzik a magánberuházásokat, mert ezt tekintik az előrelépés legjobb módjának állattenyésztés, növénytermesztés, diófélék, pálmák, növények, halászat tekintetében. Láttunk olyan példákat, mint Mozambik és Tanzánia, ahol a gazdálkodók szövetkezetté állnak össze, és így módon versenyképessé válnak a nagyüzemekkel. Ha a kormány felvállalja vezető szerepet, különösen Tanzánia és Mozambik esetében ez így van, Vietnám és Indonézia is példa lehetne az ilyen környezetbarát fejlesztésekre. Az Afrikai Unió és a NAPAD is egyre komolyabban veszi ezt a kérdést, és az olyan civil szervezetek, mint az Oxfam is partneré vált. Arra kérjük a parlamenti képviselőket, hogy ne tegyenek egyenlőségjelet a mezőgazdaság eh, agrárberuházásai, illetve a eh, landgrabbing eh, legnegatívabb néhány példája között, amikről ma itt szó esett. Állami pénzek összekapcsolva magán beruházásokkal, illetve az állam megfelelő szerepe, amely biztosítja a termelők, termelők számára és a hozzáférést az élelmiszerhez és a vízhez jó példákkal szolgálhat. Köszönöm szépen! Szóvi, képviselő. Én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja vagyok, és röviden csak annyit szerettem volna mondani, hogy természetesen alapvető fontos a víz és a talaj megőrzése szempontjából is a mezőgazdasági beruházások kérdése. Az egsz ben belül nagyon sok vitát folytatunk. Európai és fejlődő országokbeli nem kormányszervezetek képviselőivel a föld témájában. És sokszor elhangzik, hogy a prioritás az, hogy biztosítani kell az alapjogokat, biztosítani kell a tárgyalások átláthatóságát, és a külföldi befektetések esetén. Ez azt jelenti, hogy a helyi közösség és a termelői szervezetek kell, hogy kézbe vegyék a helyzetet, és hallassák a hangukat, amikor a terület tulajdonos változására, váltására kerül sor. Gondolják-e azt, hogy egy átlátható föltulajdon politika lehetővé teszi azt, hogy a hatalmas lobbikkal szemben megfelelően fölépjenek a helyi tulajdonosok. És egy második kérdésem, amihez kapcsolódik, hogy úgy tűnik, hogy vannak már pozitív kezdeményezések. Hogyan lehetne ezeket a kezdeményezéseket támogatni a lehető legtöbb országban, és párhuzamosan ezzel hogyan lehet garantálni a helyi szereplőknek a megfelelő felelősségét és részvételét ezeken a tárgyalásokon. Elnök, köszönöm szépen, Sziszoka úr, kettő perc. Köszönöm, elnök asszony. Zsake úrhoz szólnék. A befektetés kockázatos, ez igaz, Ma, aki Afrikában mezőgazdaságban befektet, ezek kis gazdák, afrikai gazdák fektetnek be. A befektetések 90%-a tőlünk származik, foga, elfogadva az összes kockázatot. A magánbefektetés alapelve, hogy megfelel legyen, megfelelően lehessen csökkenteni a kockázatot, és exportra gyártsanak. Ha azt lehetne mondani, hogy az adómentességet megszüntetjük, akkor azok, akik minden nap, napra napra befektetnek, azok számára ez igazságtalan lenne. Tehát ez az alapvető probléma. A második megjegyzésem. A spekulatőrök viselkedését kell szabályozni. Zsaké úr is elismerte, persze nem tudom, hogy hogy lehet ezt megtenni, de hát a spekulátoroknak a lényege, hogy spekulálnak. És mi a felelőssége az államoknak? Miért van szükség plusz szabályozásra? Hogyan lehet azt megérteni, hogy egy kormány, ahol a lakosság 70%-a mezőgazdaságból él, például gyapotot állítanak elő, és ezzel akár a nemzetközi gyapot termelést is veszélybe helyzethetjük. Ez a helyzet az ananászak akkor és a kávé esetében délen. Hogyha mindezt megakadályozzuk, vagy támogatjuk a versenyt, akkor hogyan tudjuk ezt, hogyha ezt se tudjuk megoldani, ezt se tudjuk szabályozni, hogyan tudnánk a többi téma esetében. Azok a befektetők, akik megszerzik a földeket, ők e, az ő, eset, az ő esetükben piacszabályozásra van szükség Védeni kell a kizsákmányoló jellegű import ellen a területet. Igazából a kis gazdák számára nem lennének problémák. Ez hangzott el egyébként az utolsó hozzászól részéről is. De hát a gazdáknak hasonló problémájuk van az egész világban. Ugye a Európa közös piacot alakított, kiszabályozza a helyzetet. Az Egyesült Államok ugyanezt teszi. Ne, nem a befektetőknek kell szabályozni ezeket a kérdéseket, hanem az országokon belül védve ezeket a gazdákat, olyan körülményeket kialakítva, hogy jövedelmezően tudják végezni a munkájukat. Európában és máshonnan jönnek a befektetők, de ez a vita, ez egy hamis vita. Az Afrikai Unió kiváló munkát végzett, szabályokat állított föl. Elnök asszony, végül annyit mondanék, hogy az e- nemzetközi szinten az első feladat az, hogy tiszteletben kell tartani a helyi közösségek tulajdonjogát a földjükkel kapcsolatban. Ez a legfontosabb. És a helyeket be kell vonni, hát mindezek a, a témák igazából nem léteznek. Nem magánbefektetőkre van szükség, illetve olyan befektetőre nincs szükség, aki mondjuk Nyugat-Afrikában virágot akar termeszteni, vagy exporttermeket akar termeszteni. Afrika problémája az, hogy gabonát kell, hogy ártsanak afrikai termékeket, átalakítható, feldolgozható termékeket. Elnök, köszönöm, sajnos muszáj folytatnunk. Vidma, kettő perc. Um, yeah, I'll speak English. Angolul fogok beszélni. Azt hiszem itt a land grab kapcsán egy összeomlott rendszert akarunk megkettőzni mit Shelby mondott, akkor mit akar? Még több növényvédőszeret műtrágyát kellene felhasználni. Volt egy jelentés, amelyben azt mondtuk ki, hogy nem szabad tovább járni ezen az úton. A zöld forradalom lezajlott, és tulajdonképpen nem tudtunk korábban megoldani semmilyen égető kérdést az agráriumban. Ide tartozik a környezetvédelem, a társadalom és a gazdaság együttesen, ezt komplexen kell nézni, tehát egyszerűen egy rossz modellt követünk. Ez rövid távú gondolkodás, egy redukcionista gondolkodás, és és itt van az eredmény. Most már tudjuk, hogy máshogy kellene csinálni a dolgokat, és mégis kitartunk emellett, nem hallottam itt ennek az ellenkezőjét. Nem beszél senki arról, hogy új intézményeket kéne létrehozni, fenntartható mezőgazdaság, kutatóközpontjait. Hol vannak ezek az új intézetek? Hol van intézmények a gazdák képzésére? Még akkor is, ha valakinek a szülei is gazdálkodók voltak, ez nem biztos, hogy valaki tud gazdálkodni. lennének olyan intézmények, ahol a gazdálkodók megtanulják azt, hogy hogyan kell gazdálkozni, hogyan lehet az agrártevékenységet végezni, hiszen Navarro is elmondta, hogy igen, és a mezőgazdasági termelés egy üzlet, üzleti tevékenység. Ez alapvető fontosságú, az, hogyha meg akarjuk változtatni azt, ahogyan a világ táplálja magát. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Rövid válaszadásra megadom a lehetőséget, most Herman úr a szó. Oui, merci Madame la Présidente. très brièvement. Köszönöm, elnök asszony, csak tényleg rövid leszek. Navarro úr mutat az Oxfamra. Igen, igaz, hogy az Oxfam megpróbál a magánszektorban hozzájárulni ahhoz, hogy hogyan tudna a magánszektor segíteni a kis vállalkozókat, a kis gazdákat. Az Oxfamnak a prioritása természetesen a kisméretű gazdaság, de azt is szeretném jelezni, hogy az Oxfam tíz nappal ezelőtt egy új jelentést készített a land grabbing témájáról vagyis az, arról az új hullámról, ami a felvásárlások területén előfordult, spanyol, angol, francia áll rendelkezésre, és ez egy nagyon friss és reális információkat tartalmazó jelentés. Ahogy Nabaró úr mondta, a magánszektorban próbálunk fellépni, és próbálunk szinergiákat találni, de azt is el kell ismerni, hogy milyen a helyzet valójában a földfelvásárlás területén. Elnök asszony, köszönöm. Van egy olyan aspektus, amiről nem beszélünk, pedig nagyon fontos az összes tárgyalás során. Ez pedig a korrupció és az intézmények gyengesége, és semmiatt nagyon nehéz, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a tárgyalások. A hallgatóságból is itt az előttem ülő hölgy szót kért. Egy percre megadom önnek a szót. Yeah, I'm Natalie Alonso from Oxford. Natali Langsam vagyunk az Oxfam International-től, és Szálbi úrnak eh, szeretnék eh, feltenni egy kérdést az Altima Partners képviselőjének. Nagyra értékeljük eh, azt, hogy a beruházások során az Altima nem üldözött el gazdákat a földjükről, ezt üdvözöljük. Ahogyan a kollégám is elmondta, az Oxfamnak és más szervezeteknek is vannak olyan adatai, amelyek nagyon más képet mutatnak erről. Ugandában például 20 ezer embert üldöztek el, és ők most bíróság előtt próbálják védeni az igazukat. Az egyik legnagyobb nehézség a kistermelőkkel kapcsolatban a föld tulajdonjogának a kérdése, ahogyan Szalbi úr erről nagyon egyértelműen beszél. A kérdésem a következő. Milyen rendszereket, standardeket alkalmaz az Altima annak biztosítása érdekében, hogy a kistermelők um, uh, ne veszítsék el az életfeltételeiket, amikor az Altima oda megy és beruházást hajt végre. Köszönöm. Monsieur Jacquet, vous avez la parole. Jacquet úr, öné a szó, egy perc. Merci. Je, je voulais... Euh, Köszönöm. Először is támogatnám azt, amit euh, Nabára úr mondott. A mezőgazdaság a legfontosabb magánszektor a fejlődő országokban. Ez azt jelenti, hogy a közpolitika szempontjából a magán és a közpartnerség szempontjából ezt figyelembe kell venni. Tehát euh, lehet, hogy nagy cég és nagy konkurenciáról van szó, de uh, úgy gondolom, hogy a legfontosabb témát kicsit félretettük, úgyhogy az igazi közpolitikát kéne középpontba helyezni, egy igazi állami politikát kellene kialakítani azért, hogy a magánkezdeményezést és a magángazdaságokat megfelelően lehessen kihasználni. Ez egy nagyon fontos téma a mezőgazdasági politikában, de nem csak erre a szektorra korlátozik, korlátozódik, hanem minden az országban jelenlévő szektorra. Tehát nem kell újra föltalálni a kapcsolatot a hatóságok, a köztulajdon és a magántulajdon között. Persze vannak veszélyek, de ahogy ma délelőtt is elhangzott a vita során, nagyon sok hiányosság igazából ott merül föl, hogy az állam a saját lakosságával szemben nem tudja ellátni a feladatát. Elnök, köszönöm. Most a szakértőknek adom meg a szót. Szerbiónak adom meg először a szót, hiszen ő neki meg kell védenie a helyzetét. Nagyon sok kérdést kapott, úgyhogy kérem röviden válaszoljon. Thank you. Köszönöm. Az első megállapítás, gondolom az kell, hogy legyen, hogy összhangban azzal, amit megpróbáltam kihangsúlyozni a bevezető, bevezetőmben, a következő. Nagyon szélsőségesé vált a vita. És mindig arról beszélünk, hogy a temelők a jók, a nagyüzemek a rosszak, vagy ami nagy, az rossz, és a kicsi a szép. Nem ilyen fekete-fehér a dolog, ezért ezt kihangsúlyoztam már a hozzászólásom elején is. Szerintem egy koordinált támogatásra van szükség az összes ágazatban. Az én üzenetem az, hogy a kistermelőket támogatni kell, nekik valószínűleg több támogatásra van szükségük, mint a nagyüzemeknek, de nem szabad démonizálni, vagy negligálni a nagyüzemi termelést sem. Most rátérve a konkrét megjegyzésekre. Egyetértek azzal, hogy a legtöbb afrikai marginalizált szegény család vidéken él, és az élelmiszer probléma is a vidéken a legsúlyosabb. De 20 év múlva a városokban lesz a legtöbb éhező, vagy akinek bizonytalan az élelmezése. Hogyha megnézzük Dél-Kelet-Ázsiában vagy Afrikában az urbanizációs trendeket, akkor látjuk, hogy akkor majd a városok szembesülnek a legnagyobb dilemmával. Nos, egyetértek a második kérdés kapcsán, hogy a magánszektort szabályozni kell. Azt hiszem, az üzenet, amit megfogalmaztam, úgy írható le, hogy az elmúlt 20-30 évben azt láttuk, hogy sok milliárd eurót adtak államintézményeknek a támogatók, és ebből nagyon kevés eredmény született. Tehát én csak azt akartam megfogalmazni, hogy ne feledkezzünk meg a magán szektorról, és itt nem mindig csak az állami szektorról beszéljünk. Szifler asszony kérdésére azt mondanám, hogy hát teljesen félreértette azt, amit mondani akartam. Én nem azt mondtam, hogy ne is figyeljünk oda a kistermelőkre, én csak azt mondtam, hogy akinek a családja Afrikában három generáció óta mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozott, Egyébként nekem itt, itt információkon alapuló a véleményem, hogy mennyire nehéz minden évben előállítani ugyanezt a növényt, vagy termeszteni ezeket a növényeket, éghajlat és sok más szempont ezt nehezíti. Én csak azt akartam mondani, hogy képzésre szükség van, és ezt persze szükségünk van emellett ugyanúgy a kisüzemekre, nagyüzemekre. A nagyüzemeknek a saját értékteremtési lánca sok előnye jár, szinergi hatásokat lehet érvényesíteni, és olyan környezetet teremthetnek a nagyüzemek, hogy abból a, a kistermelők is profitálnak illetve számukra teszi kedvezőbbé a termelést. Az Enszberi kollégánk által elmondottakkal jó, egyetértek. Világosan különbséget kell tenni a között, amit én felelősségteljes beruházónak, illetve föld spekulánsnak hívok le kell ülni. Etiópia több százezer hektár mezőgazdasági területen nem végez semmilyen fejlesztést vagy termelést. Vannak felelősségteljes beruházók, több, és vannak, akik azt mondják, hogy több e, tudást kell bevinni ebbe a szektorba, több külföldi e, közvetlen beruházásra van szükség. Kommentálnám azt, amit az okszamos kollégám mondott. Egy nagyon jó kérdést vetett fel, és e, jó példákat is ismertetett, de a kérdés elég ország specifikus, sok országban nagyon jó munka zajlik. És végül is mi majd a mm, nagy befektetések vezetői együtt dolgozunk a FAO-val, az IMF-fel, be kell tartanunk az EU és értve az ENSZ határozatokat, és tudjuk, hogy ez a játék túl talán érzelmes és politikus színezetű ahhoz, hogy itt nagy hibákat védhessünk. Köszönöm szépen. Kotula Aurea szó. Három perc. Thank you. Köszönöm szépen. Először is arra térnék rá, hogy valóban polarizált ez a vita. Itt konstruktív vitára van szükség ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Itt valóban két nagy pólus alakult ki, de ez mind a két tekintetben igaz hogyha megnézzük azoknak a véleményét, akik tényleg számítanak az afrikai országban, akkor ott elég egyértelmű az, hogy mire van szükségük, és illetve, hogy milyen véleményük van, mi a bizalmatlanság az ilyen nagy beruházásokkal kapcsolatban. Tehát mind a két irányba kell ezt a polarizált vitát néznünk. Hogyan lehetnek a kis termelők is versenyképesek, dinamikusak, hogyha szövetkeznek? Például Gánában 60 ezer termesztő állt össze, kakaó termesztő, és építettek egy csokoládégyárat, tehát látjuk, hogy a kis termelők is, hogyha összeszerveződnek, akkor sokra képesek. Persze nagyon sok a kihívás, erre többen is utaltak a vita során rendszerint a, ezek ahhoz kapcsolódnak, hogy sok afrikai országban évekig nem is foglalkoztak az agráriummal, és sok fejlesztési ügynökség most próbál ezen változtatni különböző újításokkal. Azután itt van ez az ellentét a kis termelők és az úgynevezett nagy magánbefektetők, vagy magán nagyüzemek között. Nagyon sok tapasztalat azt mutatja, hogy lehetséges az együttműködés a kettő között. Lehet szerződéses haszonbéletadással is együttműködni a kistermelőknek és a nagyoknak, tehát jó gyakorlatokat kell kialakítani. Ami számomra különösen fontos, hogy kialakuljon ez a jó gyakorlat, az biztosítani kell a földhöz fűződő jogokat, és amíg eh, egy fecni papírral intézik ezeket az ügyeket, ez nyilvánvalóan addig eh, nem fog megoldódni a kérdés, garantálni kell a, a, az ilyen jog, a föld szűződő jogait a helyi lakosságnak, és akkor jobb beruházások is lesznek. Sok európai cég is hallottuk a beruházók között van, ezek közül néhányan már nagyon jól eredményekről számolhatnak be, a trópusi mezőgazdaságban régóta vannak jelen, vannak köztük kezdő új vállalkozások, nagyon sok ügylet nem a neveket, valaki rákérdezett, nem titkosak ezek a nevek, de itt nem arról van szó, hogy name and shame, hanem amit mondani akarok, az a következő. Tehát most a dolgok elején járunk, ezeket az ügyleteket most foglalják szerződésbe, meg kell néznünk, hogy majd milyen munkahelyeket teremtenek, mik lesznek a bevételek ebből. Tanzániában és Mozambikban hasra esett, pofára esett ez a projekt, mert túl ambiciózus terveket fogalmaztak meg, túl ambiciózusak voltak a célok, túl nagyok voltak az elvárások, hogy mit lehet ilyen kontextus márciusban előállítani, termelni. Három percre most megkapja a szót a nagykövet asszony, Nitzdál asszony. Köszönöm. Három dolog. Egyrészt ugye Marrairól van szó, ahol nagy gazdálkodók és kis gazdálkodók is tevékenykednek. De az elmúlt években az izvat olyan és a kormány olyan politikai döntéseket hozott, amelyekkel a kisgazdákat támogatják, célirányos intézkedésekkel. 1,6 millió ilyen különösen veszélyeztetett gazda, gazdálkodó van, és ők igenis hozzájárulnak az élelmiszer ellátás biztonságához. De mondom, Malaviban a magánágazatot is bevontuk, hiszen a magánágazattal is hajlandók vagyunk szövetkezni. Egész egyszerűen azért akartam erről beszámolni, hogy tanuljuk belőle minnyáján másodszorban. Nagy kihívások állnak valóban a kis gazdák előtt, hiszen a területek nem bejegyzettek a földhivatalban, hanem megszokás alapján használnak őket. Tehát meg kell erősíteni a föld tulajdonhoz való jogot, de ugyanakkor a termelékenységet is növelni kell, de azonban a terület tulajdon jogát helyben kell szabályozni, és ebbe kérem az önök segítségét, hogy segítsenek a új ö, rendszer kialakításában, de ugyanakkor a customary system, a megszokáson alapuló ö, rendszer keretén belül is szabályozni lehet a területek tulajdonjogát, de persze megfelelő földhivatali eljárásra, földhivatali apparátusra és földhivatali logisztikára van szükség, úgy, hogy helyzetbe hozzuk a helyi lakosságot, eh, így lehet a tulajdonjogok kérdéseket tisztázni. Végezetül van egy sor globális kezdeményezés, a FAO, a Világbank és az ENSZ eh, tevékenykednek Afrikában, de azt kérjük, hogy ha Afrikába jönnek, vagy akár egy regionális kezdeményezés is tevékenykedik itt nálunk, vegyék figyelembe helyi sajátosságokat konzultatív módon minden szereplő bevonásával cselekedjenek, és hogyha globális kérdéseket akarunk figyelembe venni Afrikában, akkor kérem vegyék figyelembe a regionális kezdeményezéseket, hogy ne zavarjuk össze az egyes tagállamokat, és ne értsék félre a helyzetet. Köszönöm szépen mindenkinek, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy plusz munkát végeztek. 15 órakor találkozunk itt, folytatjuk a meghallgatást, Csolos és Pibax biztosok fognak eljönni hozzánk.